sì, Dear colleague, please, we have to go. The agenda is... Kedves kollégák, nagyon sok dolgunk van ma. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. El kell kezdeni a munkát. Bene, siete tutti pronti? Mindenki kész, akkor meg is kezdjük a szavazást. állásfoglalásra irányuló indítvány. A Macedónia volt Jugoszláv köztársaság által elért eredményekről szóló 2010 évi jelentésről. Előadó Táler úr. 11-es módosító indítvány, mellette Kukkan képviselő szeretne hozzászólni? Akkor felfüggesztjük a szavazást, hogy ön hozzászólhasson. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Mielőtt megkezdjük a szavazást, szeretném, hogy szavazásra bocsásson egy szóbeli módosító indítványt. A kollégák állították ezt össze. A módosítás a névre vonatkozik, hogy az állásfoglalás tervezetben Macedóniára történjen az utalás. A javaslás, javaslat az, hogy a Macedónia nevet, ahol ez a bizottság által megszózott szövegben szerepel, volt Jugoszláv Macedón köztársaság, ez legyen, és minden egyes melléknevet is ennek megfelelően kell majd változtatni. Köszönöm. Va bene, se non... Rendben. Ha nincs ellenvetés, az előadó egyetért, tartaszkodik. Rendben, ellene Lászlófor. Nem tudom, hogy mit mond az ügyrend a szóbeli módosító indítványokról, hogy ez még lehetséges-e, vagy egyetlen egy tagnak a indítvány elegendő ahhoz, hogy megakadályozzuk az indítványt. Tehát én szeretnék kifogással élni ez ellen a módosító indítvány ellen. Allora, basterebbe... Elég egy kolléga javaslata, hogyha senkinek nincs ellenvetése, önnek ellenvetése van, akkor nem lehet szavazni. 11-es módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás nem egyértelmű. Úgyhogy már is ellenőrizzük. Elektronikus szavazás, 11-es módosítóindítvány, Megnyitom a szavazást. Még körülbelül 10 nem szavaztak. Be vannak téve a kártyák, de nem látszik a szavazás. Lehet, hogy ott felejtették délelőttről. Lezárom a szavazást. 13 ellene, 21 mellette, elfogadva. 12-es módosítóindítvány mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 14, nem, 13-as módosítóindítvány. 14-es. 14-es módosítóindítvány mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 28-as következik, mellette, ellene, tartózkodik, nem egyértelmű. Elektronikusan szavazunk a 28-asról, megnyitom a szavazást. 28-as, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-18 elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. 37-es módosítóindítvány mellette ellene tartózkodik elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 42-es mellette elnézést. 40-esről szavazunk, mert 39-est elfogadtuk. 40-es mellette 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 51-es mellette 49-es azt kérik, hogy elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást, 49-es. Lezárom a szavazást. 26-23 elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 56-os Kukaféle szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Ötös kompromisszumos módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 72-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 74-es visszavonták, 73-as mellett, 73-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 78-as részekre osztva, első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hatos kompromisszos módosító mellette ellene tartoz, ellene tartózkodik elfogadva. 82-es mellette ellene nem egyértelmű. Megnyitom az elektronikus szavazást a 82-esről. Lezárom az elektronikus szavazást. 26, nem, 23, igen, elutasítva. 82-esről volt szó, 83-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 7-es kompromisszum a Kukán képviselő szobori módosítójával mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 88-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 89-es mellette mit szeretnének? 88-ast ellenőrizzük? Rendben. Megnyitom az elektronikus szavazást a 88-as módosítóindítványról. 88. 88-as. Lezárom a szavazást. 40-en mellette, 11-en ellenel, és egy tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 90-es két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész 90-es második része mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 96-os mellette, Mikor corregge eh, il segretariat. A titkárság eh, jelzi, hogy a 94-esről és a 95 esről is kell szavazni, úgyhogy a 96-ost felfüggesztjük, 94-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 95-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva, 96-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 97-98-as egyforma, ellenőrizzük? Csak vicc volt. 97-98 mellette ellene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 ellene tartózkodik, elfogadva. 110-es mellette ellene úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük a 110-es trendben. 110-es, megnyitom a szavazást. Sí, sí, ma giusto. 110-es, megnyitom a szavazást. Még néhányan nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 33-21 elfogadva. Nem, 33 ellene és 21 mellette elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 109-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 112-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 127-es, 123-as, 123-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 124-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 125-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 126-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 127-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva, 136-os szóbeli módosítással együtt mellette ellene tartózkodik elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. Elektronikusan szavazunk a 137-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 ellene, 25 mellette elutasítva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 140-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 141-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 148-as, 142-est elutasítottuk. 142 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 143-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 144-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 146-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 147-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 148-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 149-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 150-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 151-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, elfogadva. A. Preambulum pont 2-es mellette, ellene, tartózkodik, szerintem elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadva, Tessék, elnök úr, az ötös módosító indítványnál tehetek most szóbeli módosító indítványt? Az én módosítomról van szó, especially of the governments, ezt, szerint, ezt törölni javaslom az utolsó mondatban. Especially, especially of governments, azt törölhetjük. EU institutions and of the EU member states. Így folytatódna a szöveg. Jó, akkor azt kivesszük. Ez az ön javaslata. Ha van ellenvetés, akkor nem fogadhatjuk el. Ha van, van is egy, Jól mondom? Nem. Nincs ellenvetés. Cornelis sem beszélni szeretne? Parlare. Hozzá akar szólni? Nem. Nincs ellenvetés. Akkor szavazhatunk ezzel a pontosítással. Mellette ellene nem egyértelmű elektronikusan szavazunk az ötös módosító indítványról. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Passa 30 a 27. 30 és 27 el szemben átment. 6-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 7-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, nyolcas mellette ellene. Szerintem elutasítottuk. A tartózkodókat figyelembe se vesszük. Kilences mellette ellene tartózkodik elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodik elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodik elfogadva. Végső elektronikus szabadás szavazást. Kiúza. Lezárom a szavazást. 49 mellette, 7 ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, átment nagy többséggel az állásfoglalásra irányuló indítvány. Következő szavazás az instabilitásból eredő migrációs hullámok az EU külpolitikájának hatája és szerepe. Előadó a korábbi elnök helyettes Fiorello Provera. Top. Voti. A 98-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem tízes, százas. Mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagyva. 101-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. A szavazásban nyitom a 101-esről. 101-esről. A szavazást lezárom. Azt mondja 30 nem, 26 igen, elutasítva. 102-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 107-est ellenőrizzük. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. elfogadva. 31 mellette, 26 nem, nincs ele mellette. 108-as el, eh, mellette, ellene, elfogadva. A 108-as mellette. Ha már nekem is kételjeim vannak, amikor mondom, hogy kételjeim vannak, akkor már is önök is jelzik ezt. Hogyha gyorsan le akarnám zárni a szavazást, meg se kéne szólalnom. Lezárom a szavazást. 29 igen mellett elfogadva, egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartozkodás elfogadva. 111-es. Nem találom, de mégis itt van. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 113 os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás nem jól láttam. A 115-ösről megnyitom a szavazást. Nincs már kedvük, azt látom. Nem látom a kezüket. 115-ös. A szavazást lezárom. 41 nem mellett elutasítva a 117-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a 118-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva mondanám, a 119-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 128-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 129-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. 129-esről a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 45 igen, 6 nem. Az a benyomásom, hogy nem emelik elég magasra a kezőket, nem látom. 130-as mellette ellene tartózkodás. Így nagyon jó. Jó van, elutasítva a 131-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva a 132, mellette ellene tartózkodás elutasítva 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 134-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 138-as mellette, <clears throat> elnézést, 136-os. ...136-os. Erről kell szavaznunk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. kétes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100 51-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 151-est. A szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. 51 nem, 9 igen. Hát úgy tűnik, hogy a kezükön ülnek, hogy a zsebükbe dugják őket? Nos, következő 152 mellette ellene elutasítva a 153-as mellette. Még egyszer ellenőrizzük a 152-es? Jó, a szavazás. megnyitom a 152-esről. Szavazás lezárom. 32 nem, 28 igen, elutasítva. 153-as mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 154-es. Még egyszer a 153-ast ellenőrizzük, jó? A szavazás lezárom. 30 nem, 28 igen, elutasítva. 154-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 157-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 166-os mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadva. 160-es, nem ellenőrizzük az előzőt, a 166-ost. Természetesen. A szavazást lezárom. 31 nem, 29 igen. Hát éppen hogy, de mégis elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük az ötös kompromisszumot mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 37-est, a szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 26, nem 34, igen, elfogadva. 38-as, mellette ellene. Kérem szépen, hogy jobban tartsak fel a kezüket. Még egyszer szavazást megnyitom, 38-asról. A szavazást lezárom. 46, nem. 8 igen, elutasítva. A 39-es még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük a 62-est mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartozkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartozkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk az egyesre. Hivatkozások, egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette,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 elfogadva. A 16-os következik. A hármas elfogadhatok a 17-es mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, a szavazás megnyitom a 18-asról. A szavazást lezárom. A 18-asról. 38, 36 igen, 25 nem, 19-es eh, mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A Libe Bizottság véleménye L1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes, az L4-es két részben, még egyszer az L3-ast ellenőrizzük. A szavazást megnyitom az L3-ról. A szavazást lezárom. A szavazást lezárom. 35 igen, 24 nem, tehát elfogadva. Az L4-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. El a ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás eluta, elfogadva, elhetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, E8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, E9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Više ovaj E12-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, második rész. A szavazást megnyitom az első részről, az E12-es per egyes. A szavazást lezárom. Huszonkilenc igen, 26 nem, elfogadva. Második rész, L12 per 2, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. L13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Na, a 15-öst ellenőrizzük. A 15 ös tehát megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 33 igen, 28 nem. Elfogadva, mégiscsak. L16-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es két részben mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. E18-as <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene, ö, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a DEVE bizottság véleményéhez az 1 per 1-est először mellette ellene tartózkodás elfogadva a kettes rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. D2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. D3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük tehát a D3-at. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 26, igen, 33, nem elutasítva. D4-es mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. D5-ös mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. D6-os mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tizenegyes két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a második részt. A szavazást megnyitom. Második rész 11 per 2. A szavazást lezárom. 36-os, 36 igen, 25 nem. Elfogadva. 12-es mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13 os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. a 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os, 16-os volt az előbb, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A többi módosító okafogyottá válik az 50-es étemében, de a 28 as elfelejtettük. A 28-as, arra még szavaznunk kell, igen. A 28 as elfelejtettük. Szavazzunk a 28-as módosítóról, a 4-es oldalon. 28-as. Lapozzanak a negyedik oldalra, és akkor látják, hogy a, uh, mi a szavazási javaslat. 28-as. Ez illik az ötöshöz is, úgyhogy a 28 asra szavazunk, mivel kompatibilis, kompatibilis volt, ezért átugrottam mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Néhány szavazat hiányzik, de lezárom. Néhány kártya benn van, és nem szavaztak. Nagyon-nagyon meghatott vagyok. Az első elnök helyettes előadó 53 egyre győzött, három tartózkodással gratulálok, gyönyörű eredmény. Igen, ő volt. Még egy szavazásunk van. 2009-es mentesítés, harmadik fejezet, De Kaiser az előadó, egyes módosító mellette, ellene, tartozkodik elfogadva, kettes, mellette, ellene, tartozkodik elutasítva, három mellette, ellene, tartozkodik elutasítva, négyes mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodik elfogadva. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 53 egyes szemben. Gratulálok az előadónak, előadó hölgynek. Lezártuk a szavazásokat. Allora, invito uh, il vicepresidente... A kijelölt elnök helyettest kérem, hogy eh, Pászkó vagy Provera urak lesznek, nem tudom, de ugye ez a napirendi pont az én jelentésemmel foglalkozik.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 Colleagues, please, let... Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy uh, foglaljon helyet, hogy tovább tudjuk folytatni a munkánkat, és kezdjük meg a megbeszélését a tanács éves jelentésének. Albert Imi úr jelentéséről van szó. Kollégák, Lépjünk tovább. Albertini úr jelentése. Albertini úr, kérem, szedje meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, pont azért, hogy elég idő legyen a kollégák számára, hogy elmondják a beutassák a módosító indítványaikat. A tanács éves jelentéséről van szó, amelyet a parlamenthez intéz a közös kül- és biztonságpolitikáról. Ez az első olyan jelentés, amely a közös közös politika illetve az Európai Külügyi Szolgálat felállítását követi. 73 módosító indítvány van. Ez is mutatja, hogy mennyire érdeklődnek a kollégák ezután a téma iránt, és hogy mennyire fontos ez az újszülött európai külügyi politika, milyen kívásokkal áll szemben. Egyébként pedig egyre inkább kezd kialakulni az Európai Külügyi Szolgálatnak a struktúrája. A jelentésben hangsúlyozom, hangsúlyozzák a parlament fontos szerepét, például ellenőrzés, gyakorlása, iránymutatások adása, és megállapításra kerül az is, hogy a legutóbbi fejlemények Kelet-Európában, Belarusia területén, valamint a földközi tengeri idő területen, egyiptomi, libiai, tunéziai krízisekre gondolok, ezek azt igénylik, hogy frissítéssel kerüljön az a szöveg, amit néhány héttel ezelőtt fogadtak el. Folyamatosan alakulnak a fejlemények, emiatt talán szóbeli módosítókkal kell majd élni az AFET-es szakbizottsági szavazás előtt, ami április 13-án lesz. A módosító indítványok nagy része a multilateralizmással foglalkoznak, ENSZ-el, transatlanti kapcsolatokkal, Koszovó, Oroszország, keleti szomszédság, Egyiptom, Tunézia, ezek a fő témák. Van néhány módosító indítvány, kompromisszumos módosító indítvány, amivel már csökkenteni tudtam a 273 módosítónak a hatását és számítok arra, hogy e- ezekről egyeztetni tudok majd az árnyék előadókkal a 28-ától 31-ig terjedő héten. 25, kb. 25 kompromisszumos módosítóról gondolkozunk. Ezzel körülbelül a módosító indítványoknak a felét le tudnánk fedni. Április 12-én, még a szavazás előtt be, fogok, be fogjuk tudni mutatni a végső, végleges kompromisszumos módosító indítványokat. Van néhány olyan téma, amelynek a tekintetében kicsit fontosabbnak tartom a kompromisszumos módosítókat, mint a többi témának, csak felsorolnék néhányat. Általános biztonsági célok, az Európai Külügyi Szolgálat koherenciája, a válságkezelés, energiapolitika, jogállam, demokrácia, és még néhány olyan téma, például NATO-val kapcsolat, nem is kell mindent említsem, hiszen majd amikor a kompromisszós módosító indítványokról beszélünk, akkor ezeket meg tudjuk tárgyalni. Aztán vannak az egyes földrajzi területek, amelyekre már utaltam. Ahogy tudják, a plenárison a májusi, májusban fogunk erről szavazni, úgyhogy most bevezetőként nem is akarok mást mondani, meghallgatom a kollégák véleményét, mutassák be kérem a módosító indítványaikat. Elnök, köszönöm szépen, Szoboda úr! Danke. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Albertini kolléga a jelentéstevő a legfontosabb pontra már utalt. A legújabb fejleményeket be kell vonni a jelentésbe. Alapvetően ez a múltról szóló jelentés, a múlt külpolitikájáról szól. Néhány általam készített módosító, néhány egyéb módosító azt követeli a bizottságtól és a legfőbb képviselő asszonytól, hogy stratégiai javaslatokat is dolgozzon ki a jövő és a jelen számára, a folyó év számára is. Mert mindig be kell vonni valamit, ami elméletileg nem alapja talán a jelentésnek, de hát ennek semmi értelme. Albertiné kollégát elnökként, a bizottság elnökeként arra kérem, hogy beszéljen Ashton asszonynal, annak érdekében, hogy jövőben ne legyenek ilyen jelentések. Tehát a múltról szóló jelentéseknek kell legyen egy fejezetük a lényeges jelenbeli feladatokról, ez így jó lenne. Ebben az esetben természetesen Albertini kolléga arra is hivatkozott, hogy mi a szerepe a diplomáciai szolgálatnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak. Nem lesz könnyű feladat az első hónapokban. Én azt gondolom, hogy nagyon várom, amit a Albertini kolléga is említett, a pozitívtól a negatív értékelésen át. Kíváncsian várom, hogy mit fog majd tenni. Azt gondolom, hogy nyitottnak kell lennünk és ügyesnek. Semmi értelme értékelés készíteni, amikor Barózó óra plenáris ülésen azt mondta, tehát semmi értelme mindenki rosszot mondani, mert az EU egész ellen fel lehet használni, nem csak az Európai Külügyi Szolgálat ellen. A tagállamok nem mindig segítőkészek, nem mindig hajlandók a feladataikat megvalósítani. Azt gondolom, hogy néhány kritikus megjegyzéssel élhetnénk, de alapvetően ez a jelentés mindenképpen az Európai Külügyi Szolgálat szerepét meg kell erősítse. Nem a bírálatunkkal nem szabad az egész diplomáciai szolgálat ellen lennünk, nem szabad felhasználni ellenük. Meg kell néznünk talán azt is, hogy diplomáciai szolgálatok hogyan működtek a múltban, kiváltképpen azok, amelyek stressznek voltak kitéve, a stressz tesznek, mondjuk nem egy ilyen követelek, hogy Japánra vagy más országokra gondolok, hogy működött. És az a kérdés, Észak-Afrikában ott hogyan működtek a diplomáciai szolgálatok? Segítettek? Információkkal ellettek látva? A következő pont. Nincsen titkos szolgálatunk. Talán jó is, hogy nincs, mert a titkos szolgálatok Észak-Afrikán amúgy is kudarcot vallottak, nem sok mindenre voltak jók. Másfajta információs szolgálatra van szükség, egy olyanra, amely a civil szervezetekkel, az ellenzékiekkel együttműködik. Az olyan rezsimekben, mint Észak-Afrikában, a Kaukázusban, Közép-Ázsiában. Jobb és több információt kell kapni, mint eddig mert talán nyitottabban és észszerűbben tudunk fellépni. Kell majd találnunk valamit azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tájékozódik néhány régióbeli országról az EU. Egy már említett pontot említenék, a déli és keleti partnerséget, szomszédságot több módosító foglalkozik ezzel. Már ma is szavaztunk egy erre vonatkozó jelentésről, tehát azért vegyük be az új fejleményeket is a jelentésbe, az utolsó ponthoz térnék most. Nyilván nagyobb mértékben kell támogatni a demokráciát és a szociális igazságosságot is legyünk őszinték. A felkelések Észak-Afrikában nem csak arról szólnak, hogy az emberek hirtelen rájövetek arra, hogy demokráciára van szükségük, hanem a szociális helyzetből adódóan is alakult ki ez a helyzet a szociális elvárásoknak nem tettek eleget az észak-afrikai államok, és ez súlyos volt. A helyzet az embereknek jobb a képzettségük, de nincsen munkahelyük, vagy nincs megfelelő munkahelyük. Ezt a delegációs utazásainknál például megállapíthatók Üzbegisztánban is. Nagyon sok fiatalnak nagyon jó képzettsége van, de nincs munkájuk. Hál' Istennek ez a helyzet úgy alakult, hogy tiltakozások alakultak ki. De összegészében ez egy döntő kérdés nem csak a demokrácia, a szociális igazságosság. A környezeti kérdések is súlyosak. Most nem a Japánban kialakult súlyos helyzetre szeretnék csak utalni, de vannak más helyzetek, például Közép-Ázsiában, ami a környezet kérdését, a víz kérdését illeti. Tegnap egy nagy gátépítési projektjéről beszéltünk. Tajikisztán egy ilyen gátat kíván építeni, egy duzzasztó gátat, aminek kihatása lesz a szomszédaira is. Ezeket mind figyelembe kell venni. Több módosító foglalkozik ezzel. Zárásképpen Albertini kollégának, tehát néhány kompromisszumos indítványt, nem tudom, hogy össze lehet-e fűzni, azt szeretném látni, hogyha közös megoldást találnánk, mert nem lehet közös külpolitikát követelni, másoktól mi pedig nem tudunk egységesen szavazni. 28-án az én frakcióm Aténba utazik, de hát ezt majd négy szem közt megbeszéljük. Amúgy annak örülnék, hogyha április 13-án tudnánk szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy 4 óra 30-kor üdvözöljük Körményország miniszterelnökét. Elnökét vagy miniszterelnökét? Kérdezi az elnök. De fúr. Elnök úr. Hát gyorsabbnak kellene, mint ahogy egyébként szoktam. Elnök úr, azt hiszem, hogy egy kicsit furcsa az, hogy egy olyan jelentésre vitázunk, amely állítólag a 2009-es külpolitikáról külpolitikával foglalkozik. Ez nagyon régen van, nem is emlékszem, hogy mi történt 2009-ben. És azt gondolom, jó lenne, hogyha felülvizsgálnánk az eljárásainkat, amelyek pontosan az éves jelentéssel foglalkoznak. Legalábbis jó lenne felgyorsítani a tempónkat. mint az éves jelentésről készülő ellenőrzési folyamatot. Ez persze egy eléggé kényes időszak volt, amikor ugye az Európai Külügyi Szolgálatot most állították fel. Egyetértek Svoboda úrral, hogy nem szabad túlságosan kritikusnak lennünk olyas valamivel szemben, amely még nem teljesen alakult ki. De vannak arra utaló jelek, Kási Ásten, Káfi Ásten szerepével kapcsolatban, hát sok probléma merül fel már most. Én olyas valakiként beszélek, aki ö, bűntárs volt a mai értemben, hogy én voltam az egyik két találója, kidolgozója ennek a funkciónak. Nos, hát milyen komplex funkciókat kell ellásson uh, Catherine Ashton, Lady Ashton. De azt kell mondjam, bár alapvetően támogatom őt, túlságosan gyakran gondolja azt, hogy ő egyfajta közvetítő a tanács és a bizottság között. És nem úgy tekinti magát, mint aki a közös kül- és biztonságpolitika szószólója. A Lisszaboni szerződés értelmében a hatás körében áll közös politikák előterjesztése. És attól tartok, hogy nagyon gyakran nem igazán harap rá az ilyen feladatok, feladatokra, ha fogalmazhatok így. Módosítomban, a négyes bekezdése kapcsolatban próbáltam kihámozni munka nélküli leírásának minden elemét. Oda tartozik az is a politikák kezdeményezése, nem csak azok végrehajtása, és nem csak azt kell garantálni, hogy a tagállamok betartják az előírásokat. Azt gondolom, hogy amire igazán szükségünk van, az egy év. Méghozzá a tanácson belül azon tagállamok között, amelyek nem értenek egyet egymással, alapvető kérdésekben sem, pedig a nyilvánvaló nézeteltéréseket, Koszovó, Macedón volt, Jugoszláv köztársaság, Törökország, de ezek vannak olyanok, amelyek így el vannak rejtve. Olyan nézeteltérésekről van szó, olyan tagállamok közötti nézeteltérésekről, amelyek esetében a nézeteltérések történelmi léptékűek, vagy eredetűek. És nagyon nehéz ezeket valóban feltárni, de nagyon jó lenne egy nézeteltérés arra felhasználni, hogy konfrontálódjanak a nézeteltéréseikkel. Mert hogyha nem tisztázzuk mindezt, akkor a nézeteltérés mögötti elemzések nélkül nem tudunk egy valódi közös megközelítést megvalósítani. Én azt gondolom, hogy kulcsfontosságú kérdés, amelyel jövőben szembe kell néznünk, az Törökország. Mert szerintem a törökországi stratégiánk összedőlt. Említettem már, a csatlakozási folyamat leállt, és nem lehetünk önteltek, nem szabad elveszítenünk Törökországot az európai hatáskörből. Törökország sokkolva tapasztalja meg azt, hogy az európai perspektívától mennyire kezd eltávolodni Törökország. Van még valami, méghozzá egy parlamentközi együttműködési rendszert kell kialakítani a nemzeti parlamentek és magunk között. A KKBP és a KBVP, ezek olyan kérdések, tudjuk, hogy ezek a tárgyalások folytatódnak, de nem könnyűek. És még mindig nagyon sok a félreértés a nemzeti parlamentekben, méghozzá kötelezettségekről, jogokról, amelyekkel az Európai Parlament rendelkezik az egész nemzetközi politikai szintéren. És remélem, hogy ez a bizottság nagy hangsúlyt fektet erre. Azt gondolom, hogy azt szeretné, ugye, hogy hagyjam a baját, akkor abba hagyom. Köszönöm szépen, hogy olvasott a sorok között Májer úr señor presidente. Bueno, sabe, señor Albertini, porque ya tuvimos ocasión al inicio de este debate. Köszönöm szépen, elnök úr. Volt már alkalmunk e vita során arról beszélni, e, hogy a frakcióm ez ellen szavazott, tekintettel arra, hogy az Európai Unióban jelenleg nincsen meg a többség erre sem a biztonsági területen, sem pedig külpolitikai területen. Néha jó lenne, hogyha a reakcióinkat megvizsgálnánk, felülvizsgálnánk, különösen biztonságpolitikai téren. Hiszen itt az elrettentésről volt szó a nato belül. Itt egy olyan katonai, ipari komplexum van, ami rendkívül összetett, rendkívül költséges, és az emberiség történelmében példátlan mértékű költségekkel járt együtt a katonai területen. Ennek ellenére nagyon nagy a bizonytalanság szerte, a betegségek, az egyenlőtlenség, az igazságtalanság és az éhezés miatt. Ez a legnagyobb és leghalálosabb veszedelme, ami az emberiséget fenyegeti. Az egyenlőtlenség, a betegségek és az éhínség. Ezek lennének azok a számos okok, amelyek bizonytalansághoz vezetnek, éppen azért gondolják egyesek, hogy ilyen nagy katonai erőket kell fenntartaniuk. Az is az is fontos, hogy megvitessük a saját határaikon túli nemzetközi katonai csapatoknak a bevetését, amit például az Egyesült Államok folytat a NATO-n belül a elrettentő politika jegyében. Új erőkkel is szembe kell néznünk például a kínai népköztársaságban, és nagyon nagy a szükséglet az iránt, hogy a bizonytalanságnak a forrásait pontosabban megértsük, átlássuk. Az Európai Unió keleti politika keretében sajnos nem sokat tud kínálni, ami felderítésünk és titkosszolgálataink nem tudták előre, hogy milyen események fognak bekövetkezni Egyiptomban és Líbiában. Természetesen ennek megvan a maga oka. Együtt működtünk Tunéziában Ali-val, Mubarakkal, Egyiptomban és Kathafival is Líbiában, tehát gyakorlatilag mindannyian kollaboránsok vagyunk. Társulási eh, megállapodásunk volt ezekkel az országokkal, nem utolsó sorban eh, Egyiptomban és Tunéziával, hogyha eh, ugyan Líbiával nem is van a második szakasz, ez az emberi jogoknak a betartását és tiszteletben tartását mondja ki. Erre nem helyeztünk túl nagy hangsúlyt a múltban. Azt gondolom éppen ezért, kedves kollégák, hogy éppen itt lenne az ideje, hogy végig gondoljuk, hogy nem lenne -e helyén való a biztonsági és külpolitikát felülvizsgálnunk, és egy újfajta orientációról gondoskodnunk, tekintette különösen az észak-afrikai helyzetre, amely rávilágított arra, hogy valamit helytelenül, vagy legalábbis nem teljesen helyesen tettünk. Tehát az ilyesfajta önvizsgálat az helyén való lenne. Éppen ezért mi, Albertini úr, azt szeretnénk, hogyha egy új biztonsági struktúra rendszer alakulna ki ebben az átmeneti időszakban, amely megfelelő világos célokat fogalmaz meg, például a leszerelés területén, és amely politikai megoldást kínál, minden egyéb megoldás előtt. Ez egy olyan követelmény, amely az Egyesült Államokkal szemben is fennáll. A 21. század világában új utakat kell bejárnunk, a megoldást keresve, éppen ezért eh, Tudom, hogy lejárt a hozzászólásomra szánt idő, de hát szerettem volna megvilágítani a problémát. Gondoljunk például eh, Törökországba, Törökországra, ahol 40 ezer katonát állomásoztatnak Észak-Cipruson, és hiába valóak voltak a diplomáciai, politikai erőfeszítések a legintenzívebbek. Elfogadhatatlan, hogy Törökország ezt a megszálló politikát mindmáig fenntartja és így gyakorlatilag a gyarmatosítás politikáját folytatja Észak-Cipruson, és így nyomja el a ciprusi polgárokat, gyakorlatilag az Európai Unió kapujában állva. Tehát ezt, ennek véget kell vetni, és a ciprusi népet meg kell erősíteni a fenyegetett identitásában. Köszönöm szépen! Luna csak mondja és kérem nézze, nézze az óráját. Igen, megpróbálom. Szeretnék koncentrálni néhány témára, amit javasoltunk a módosítóinkban, és amelyek véleményünk szerint szerepelniük kell a javaslatban. Utalnék arra, ami Darfur mondott, mit is akarunk Eston asszonytól, a főképviselőnktől, a mi külügyminiszterünktől, hogy mit is tegyen. Nagyon tetszett az, amit Andrew Duffur mondott. Azt várjuk, hogy legyen egy vezetőerő a külügyi témákban, hogy leadershipet vezet és biztosítson az uniós akciókhoz. Ez a mandátum ezt meg is teheti, úgyhogy fontos lenne, hogy ez szerepeljen a szövegben, hogy mi ezt várjuk tőle. Megvan a támogatása a részünkről ehhez. Ha nem is minden tagállam biztosítja ezt a támogatást, mégis a mi támogatásunkat fontosnak kell, hogy vegye az ő feladatai teljesítése között. A KKBP szerepe szempontjából és az összes külügyi lépése szempontjából ez számunkra egy fontos rész. Egy másik aspektus, amelyet véleményünk szerint meg kell erősíteni, a konflikt, megelőzés, konflikt közvetítés olyan biztonsági területeken, ahol a, a KBVP és a KKBP is érvényes. Más frakciókkal közösen összeállítottunk egy módosító indítvány, amely felhívja és amely visszautal július 8-ig Eston asszony bejelentésére vagy nyilatkozatára, hogy a külügyi politikában a béke építésére és a konfliktus kezelésére fog koncentrálni. Véleményünk szerint fel kéne állítani a külügyi szolgálaton belül egy olyan szervezetet, egy olyan testületet, amely ezzel a széles körű aspektussal foglalkozik, konfliktus megelőzéssel és konfliktus közvetítéssel. Ami feladatok tekintetében véleményünk szerint fontos, hogy megszűjön az egyensúlytalanság a civil és katonai kapacitás építés között. Tudjuk, hogy tud kevesen jönnek a polgári oldalról, még a, a katonai képviselők is ezt mondják, úgyhogy a civil kapacitást biztosítani kell, és föl kell hívnunk a figyelmünket, hogy a békefenntartó erőkből 24-ből 16 civil jellegű, Úgyhogy nem katonai személyzeteket kell a missziók vezetőjeként kinevezni, ez egy fontos aspektus. Még egy dolog, mielőtt lezárom, volt egy vitánk a NATO-ról, és korrekt lenne, fontos lenne, hogy a jelentésünkben szerepeljen az, illetve nevezük ezt sajnálatosnak, hogy a NATO vezetők nem tudtak roadmap-et felállítani a nukleáris fegyvere, lefegyverkezésre vonatkozóan, és a civil krízismenedzsment, civil válságkezelés is nagyon fontos lenne, hiszen ezért van az ENSZ, és ezzel nem kéne, hogy a NATO. Még egy utolsó dolog, Utanunk kellene a Tesszalonoki 2003-as megállapodásra, ami egyetemen megfogalmazza, hogy az egész Nyugat-Balkánra vonatkozóan ők az EU részébe fognak válni, senki nem lesz kizárva, ezt tegyük egyértelművé. Még egy dolog, Koszovó, hogy azonnal kell, meg kell kezdeni a vízum párbeszédet Koszovóval. Elnök, köszönöm szépen! Mindenki, aki felszólalt, árnyék előadó volt és ezért adunk több időt nekik. Most még ketten kértek szót, kérem tőlük, hogy két percre korlátozzák a felszólalásukat. Muniéz asszony, aztán Milán Marúr. Eh, gracias, presidente, yo creo que este, el informe anual es importante, sobre todo para ir pavimentando una doctrina. Köszönöm szépen, elnök úr. Számunkra az a fontos első sorban, hogy az európai külügyi szolgálat doktrináját megfelelően kezeljük. Hogyha elfogadjuk ezt a jelentést, akkor itt nem csak arról van szó, hogy igent mondunk-e vagy, vagy nemet, hanem a, általa felölelt időtávon túl kell mutatnia ennek jegyében egy egységes doktrinára van szükségünk, és éppen ezért módosító javaslatokkal éltem. Ezeket nem mutatnám be, mert arra most nincsen idő, de a koszovói témával kapcsolatban meg kell, hogy jegyezzem, hogy fontos, hogy gondosan megválogassuk a szavainkat, és az igazodjon az Európai Unió aktuális szóhasználatához. Tehát fontos, hogy itt azonos fogalmakkal éljünk, Másodszorban pedig a külpolitikai instrumentaink, instrumentumainkat és pénzügyi eszközeinket is megemlítjük az Európai Parlamentnek azon törekvésével összefüggésében, hogy itt vizsgálatokra kell sort keríteni, például a stabilitási eszköz alkalmazásával kapcsolatban, és említést teszünk arról a képességről is, hogy hogyan tudjuk a Lisszaboni szerződésbe lehető kompetenciákat a valóságban alkalmazni. Azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a jelentéstevő is átvenné <clears throat> ezt a témát más országokkal kapcsolatban is, ahol ugye reformtörekvések vannak, és így gyakorlatilag egy egységes európai álláspontunk lenne az új átmeneti kormányokkal szemben. Ami pedig iránt illeti, itt is a megfogalmazáson van a lényeg. Láttuk, elfogadtuk a plénum a múlt héten a Bélder jelentést, és fontos, hogy ezzel egyezzen a szóhasználat, aktualizálva legyen a jelentés, és a népszavazás után most Dél-Szudán is belekerüljön ebbe a jelentésbe. Mindezeket elolvashatják a módosító indítványaimban. Köszönöm szépen. Pues muy completo, eh, muy equilibrado. Köszönöm szépen, a jelentés nagyon átfogó és nagyon eh, eh, kiegyensúlyozott, majdnem minden olyan témát lefed, ami szükséges. Egyedül a dátum, a benyújtásnak a dátuma az az, ami problémát okoz. A legutóbbi fejleményeket ugyanis nem vehette figyelemben Líbiában és Egyiptomban. Néhány kisebb módosító indítványon van, amelyeknek ugyanakkor nincsen nagy kihatása a jelentés teljességére. Legfeljebb csak kicsit napra készebbé teszi a jelentést tekintettel arra, hogy milyen fejlemények voltak a földközi tenger déli ö, ö, peremvidékén. És ahogy Monió asszony mondta, úgy gondolom, hogy itt a megfogalmazást Koszovó esetében össze kell egyeztetni a korábbiakkal tekintettel arra, hogy 20, nem mind a 27 Európai Uniós tagállam ismert el eddig Koszovót, tehát Albertin úrnak összefoglalóan szeretnék gratulálni, és sok sikert kívánok a további munkájában. Továbbra is legyen ilyen felzárkózott és ilyen nagyvonalú eh, a jelentés kidolgozása során. Um. Nagyon szépen köszönöm. A vendégeink már itt vannak körünkben és Albertini úrnak, mint tudják, reagálnia kell az önök által elhangzottak, elmondatokra. Elnézést kérünk, hogy mondtuk meg a szót. Albertini úr, kérem szépen, hogy reagáljon az kollégák megjegyzéseire. Ahogy mondtam, az itt bemutatott megjegyzések, amelyeket végighallgattam, mindannyian érvényesek főleg azon rész tekintetében, amely a gyors és előre nem látható fejlemények tekintetében a különböző saktáblákon a lépések előre nem láthatók, gondolok itt a földközi tengeri területekre, de akár a keleti területekre is gondolhatok. Ezért korrektív beavatkozásra, aktualizálásra van szükség, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Mindaz, amit el, amit elmondtak a parlament szerepének megerősítése tekintetében, valamint a külügyi szolgálat, a külpolitika végrehajtása tekintetében ezt át fogom venni, és majd a kompromisszumos módosító indítványokban ezeknek a nyomát látni fogják. Ahogy mondtam, azon a héten, a megfelelő héten majd meg tudjuk vitatni a kompromisszumos módosítókat. Már csak egy percünk van ahhoz, hogy pontosan tudjuk fogadni a vendégünket, ezért most csak annyit mondanék, ahogy elhangzott, fenntartjuk a jogot arra, hogy szóbeli módosító indítványokat tegyünk, és így aktualizáljuk még a vita előtt a szöveget. Ahogy mondtam, ez a jelentés egy olyan régi időszakra utal, bár csak egy év a különbség, hogyha a naptárat nézzük, de mégis a mostanitól eltérő időszakban, amikor nem született, nem volt ennyi esemény, akkor nem kellett jelentősen módosítani a szöveget, hiszen jelentős események nem történtek ebben az esetben, viszont olyan témákról van szó, amelyek sokkal aktuálisabbak, mint két évvel ezelőtt. De lehetőségünk van arra, hogy figyelembe vegyük, hogy mi is történt, és ezt bevegyük a jelentésbe. Mondanám még egyszer, hogy a rendelkezésükre állok, a kompromisszumos módosítóindítványokban próbálom a lehető legtöbb módosítót lefedni, próbálom bevenni a megjegyzéseiket, a kritikáikat, az iránymutatásaikat, amelyeket már eddig is jeleztek, és meg fogják találni ezeknek a tükröződését a kompromisszumos módosító indítványban. Köszönöm szépen, és ne húzzuk az időt, folytassuk a mai ülésünket. Elnök, köszönöm. Allora, la facciamo venire. Bene, prego il nostro ospite. Az vendégünket kérem, hogy jöjjön ide az elnöki asztalhoz, és kezdjük meg vele a közös munkát. Please. Üdvözlöm, üdvözlöm az örmény miniszterelnök urat, Tigran Sargsyan urat, remélem, hogy nem ejtettem ki rosszul a nevét, aki megtisztel minket a jelenlétével. A miniszterelnök úrral együtt szeretném üdvözölni, bár nincs itt velünk, úgyhogy mégsem üdvözlöm. a delegáció elnökét sajnos nem tudott eljönni. A látogatásra, miniszter elnök úr, a mi bizottságunkban nagy érdeklődésre tart számot. Ahogy tudja, az Európai Unió és Örményország kapcsolata széles területeket fed le és nagyon fontos az európai szomszédsági politika szempontjából, amely most van revízió alatt. Az Európai Bizottság április 20-án fogja bemutatni, közé tenni a szomszédsági politika felülvizsgálatának az iránymutatásait. A mi szakbizottságunk ma délelőtt szavazott egy szövegről, amely az európai szomszédsági politika témájával foglalkozott, és ebben a szövegben hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a nemzetközi világgal a kapcsolatunk, valamint támogatást biztosítunk, jelentős támogatást biztosítunk a keleti partnerségnek, valamint úgy gondoljuk, hogy ez a politikai irányvonal folyamatos és fontos eszköz a partnerországok demokratikus folyamatai szempontjából. Ahogy ön is tudja, az Európai Unió támogatja a demokratikus átalakulási folyamatokat a földközi tengeri területeken, a mediterrán térségben, és a szomszédsági politikánk célja, hogy támogassuk a demokratikus értékek térnyerését a szomszéd országokban. Az ön hazájában is, kedves miniszterelnök úr, az utóbbi időben az ellenzék által szervezett megmozdulások történtek, és talán már elébe is megyek néhány kérdésnek, amit a kollégák szeretnének majd föltenni. A, ezeknek a megmozdulásoknak a jellege, illetve a kormány reakciója, ezek tekintetében is szeretnénk majd hallni öntől információt. Mi reméljük, hogy pozitív lesz a párbeszéd, Természetesen a demokratikus szabályokat kell betartani mindannyiunknak. Végül egy utolsó, de szintén nagyon fontos téma, a hegyi karabahi konfliktus, amely megoldódott. A parlament mindig is próbált támogatást adni, és teljes mértékben ezt az irányt támogatta, hogy működjön a közvetítés, a Minszki csoport, az ebben a madridi elvek, moszkvai nyilatkozat, ezekben a dokumentumokban szerepelnek azok a témák, amelyeket mi is üdvözöltünk, és amelyeket osztunk. És meggyőződéssel támogatjuk azt, hogy a Örményország és Azerbajdzsán kormányai találjanak békés megoldást a konfliktusra. Talán már túl sokat is beszéltem, elvettem öntől néhány percet, úgyhogy most már nem húzom az időt várjuk a bevezetőjét, és aztán körülbelül 17.30-ig folytatunk megbeszélést önnel. Szabadon kezelheti az időt, azért annyit kérnék, hogy 10-15 percnél ne beszéljen többet, mint bevezető, és ha ezt megteszi, azt köszönöm. Önnél a szó, miniszterelnök úr. Dear Mr. Albertini. Kedves Albertini úr, Visszaterapai Parlamenti képviselők és hölgyek! Nagyon nagy megtiszteltetés ért engem, amikor az AFE Bizottság előtt szólhatok, és örülök az Európai Parlament, köszönöm szépen, hogy megszervezte a mai találkozót, örülök ennek. Bármely kérdés, amelyet ma megvizsgálunk, mindenképpen a világ nemrégiben lezalott eseményei fényében kell megvizsgálni. Milyen erők vezérlik a jelenlegi válságokat, konfliktusokat közel-keleten és Észak-Afrikában. Mi okozta a felfordulást? Válasz egyszerű. Az emberek változást akarnak. Tudjuk a történelemből azonban, hogy nem minden változás éri el a kívánt célt. Hiszek abban, hogy az alapvető változások sikere attól függ, hogy az emberek képesek-e kollektíven megfogalmazni célokat, és garantálni, hogy az emberek végigviszik az egész folyamatot, a célok megvalósításának folyamatát. Az európai államok tapasztalata azt mutatja, hogy a demokratikus intézmények képessége ezen célok elérését illetően, miközben tehát képesek elérni ezeket, miközben tiszteletben tartják a szólásszabadságot, a közvitát és a pluralizmust. Örményország az fejlődés európai útját választotta. Ez a választás a közös keresztény örökségünkből, gyökereinkből adódik. És abból, hogy úgy döntöttünk, hogy el szeretnénk távolodni az autoritér um, rendszerektől. A több évszázados ottomán birodalom és Szovjetunió birodalom beli örökség meghatározta a szociális viselkedési mintáinkat. A demokratikus változások potenciálisan meg tudják változtatni viselkedés mintákat. Azzal kezdődik az egész változás, hogy javul a választási folyamat. Erősödnek a tulajdonjogokra vonatkozó szabályok, garantáljuk az igazságszolgáltatás függetlenségét, és elősegítjük a középosztály kialakulását. Gazdaságilag és szociálisan érzékeny állampolgárok és szavazók osztályát. Azonban még mindig van egy nagy rés az értékek és a célkitűzések között. Örményország által kinyilatkozatott célok és a mai valóság között. A mai világban a változás nagyon gyors. Éppen ezért Örményországnak fel kell gyorsítania az intézményi átakolás és a reformok folyamatát. Világosá vált, hogy az Európai Unió által biztosított technikai segítségnyújtás és pénzügyi támogatás nagyon fontos lesz az érdemi változások elérésében. Ebben az összefüggésben az Európai Unió által felkínált keleti partnerség nagyon fontos, amely elősegítheti az átalakítási folyamatokat. Nem győzünk hangsúlyozni, hogy mennyire hálásak vagyunk ezért a felajánlásért, és mindenképpen szeretnénk megerősíteni gazdasági és politikai integrációnkat az Európai Unióban. Jelenleg az Európai Unióval társulási megállapodásról folynak tárgyalások. Szeretnék megindítani a szabadkereskedelmi megállapodást is az Európai Unióval. Hála az EU segítségének nagyon fontos projekteket megvalósítottunk már. Például létrehoztuk az Ombudsman erős intézményét független ombudsman intézményét és egy diplomáciai iskolát Örményországban. Minden örmény kormányzati szerv az e-adminisztrációt, az elektronikus adminisztrációs rendszereket bevezette. Ez nagyon fontos, és elősegítettük az elektronikus adóbevallás rendszerét, ami nagyon fontos eszköz a környezet, az üzleti vállalkozások és a korrupció csökkentés érdekében. Két nagyon fontos valami projekt van például az igazságügyi reformok és az igazsághoz való hozzáférés. Aztán az Európai Unió tanácsadó csoportja nagyon fontos szerepet játszott az Örményországban az igazságszolgáltatás és gazdaság területén bevezetett reformokban. Sajnálatos módon a reform potenciált nagyon veszélyezteti a geopolitikai kockázatok összege a Dél-Kaukázusban. Először is Azerbajdzsán ellenséges retorikája, korlátlan katonai kiadásai, és a háborús úton történő Nagorno-Karabakh válság megoldása sajnálatos módon nem teszi lehetővé a helyzet megoldását. Másodszor az, hogy Törökország állandóan blokkád alá kívánja helyezni Örményországot, ez szintén nem jó. Törökország ambíciói negatív hatással vannak a Nagorno-Karabakh hegyi konfliktus megvaló megoldására, feloldásánál. Végül. Nem szeretnénk az Európai Unió erőfeszítéseit megkérdőjelezni, a kapcsolatban, hogy szeretné megőrizni a nemzetközi békét és stabilitást, még azonáltal szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy a nemzetközi szankciók Irán ellen gyakorlatilag a gazdasági növekedésünket eh, teszik próbára. Iránon kívül az egyetlen folyósó, amely összeköt minket a világgal, ez Grúzián átvezető terület. A tragikus események, amelyek bekövetkeztek a régiónban 2008. augusztusában, bemutatták, hogy az örmény gazdaság mennyire sérülékeny, mert túlságosan függ ezen az egyetlen egy közlekedési koridoron áll, és bukik minden. Mi csak úgy éltük túl a katasztrófát, hogy Iránon keresztül szereztük be a létszükséghez, létszükség, létfontosságú termékeket. A szankciók megszorítása továbbra is csökkenti a koridorhoz való hozzáférést, és sajnálatos módon a török örmény határmenyítés az EU erővezetés ellenére sem volt sikeres. Most, ami a konfliktusokat illeti, a dél-kaukázusban kialakuló potenciális veszélyek, úgy kerülhetők el, ha közös platformot hozunk létre Törökország, Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország, mind azt állítja, hogy az európai fejlődés útját választották. Mi persze felé vagy elismerjük azt, hogy a hatékony reformok ezeken az úton továbbra is hozzájárulnak majd a regionális biztonsághoz és együttműködéshez. Az egyetlen elfogadható opció a régiónbeli országoknak valóban a közös bizalmon, a türelmen, a szolidaritáson kell alapuljanak. Ezek mind alapvető elemei, érdekei, értékei a modern európai társadalmaknak is. A globális válság alapvető problémákra derített fényt országunkban. A gazdaságunk nem eléggé sokszínű, sok diversifikált, és nem hatékony a közigazgatási rendszerünk. Aztán a versenyfeltételek sem egyenlőek. Emellett a gazdasági válság oda vezetett, hogy a szegénység mértéke megnőtt, megnőtt a kül- külső adóságunk, és magas az infláció. Ezek a tényezők csökkentették a reform végrehajtásának potenciáját. Az Európai Unió azonban jelentős támogatást nyújtott nekünk a globális pénzügyi válság történő fölemelkedésben. Kedves kollégák, szeretném most bemutatni néhány pontban az intézményi reformprogramunkat. A demokratikus intézmények megerősítése elsődleges fontosságú. Erős demokratikus intézmények léte, az aktív civil társadalom, a szólásszabadság és igazságos képviselet nagyon fontosak a politikai stabilitás megőrzésében. A független igazságszolgáltatás szintén a demokratikus jogok és szabadságok garantora és elősegíti a vállalkozást. Az oktatási ágazat reformja a leghatékonyabb módja annak, hogy megnöveljük szellemi potenciálunkat, és felgyorsítsuk a szociális viselkedési mintákban történő változásokat. Modern társadalom nincsen modern egyetemek nélkül. Egyenlő feltételek nagyon fontosak a működőképes piacgazdaság szempontjából. A verseny nem lehetséges anélkül, hogy megreformálnánk az adó és vámrendszert. A korrupció és nem hatékony közigazgatás valódi korlát a reformok végrehajtása esetében. Éppen ezért elfogadtuk, nemrégiben jóváhagytuk a korrupció ellenes programot, és jelenleg a, arról tárgyalunk, hogy az érdek ellentétekről szóló közzétételi kötelezettséget bevezetjük. Egy megbízható szociális jóléti rendszer megfelelő egészségügyi szolgáltatást, megfelelő nyugdíjrendszert kell biztosítson, csökkentve a szegénységet és munkanélküliséget. Azt megértjük, hogy a késlekedünk a reformok megvalósításával, ez oda vezet, hogy nem fognak bízni a kormányunkban. A bizalmat akkor erősíthetjük meg, ha hatékony intézkedéseket foganatosítunk ezen a területen. Abban biztos vagyok, hogy az EU támogatása nagyon fontos lesz Örményország számára, abból a szempontból, hogy bátor lépéseket tegyen ebben az irányban. Többek között lehetővé teszi azt, hogy jobban tudjuk kezelni a kockázatokat, és garantálni tudjuk a makrogazdasági stabilitást. Összegezve, kedves kollégák, a jelenlegi helyzetünk valóban arra utal, hogy nagyon is ambiciózus kezdeményezésre van szükség, és radikális változásra. Az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik a dél-kaukázus békének, stabilitásának megőrzésében, hogyha aktívabban lép fel és elősegíti a reformokat. Örményországnak szüksége van a Donald közösség pénzügyi és szellemi támogatására, hogy a reformpotenciálunk és a kinyilatkozatott értékeink közötti szakadékot át tudjuk hidalni. Szerszegszián elnök vezetésével Örményországnak megvan a politikai akarata arra, hogy felgyorsítsa a reform folyamatokat. Tehát továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy aktívan és gyümölcsösen működjünk együtt az Európai Unióval. Köszönöm szépen a figyelmüket! Now I am ready to answer. Készen állok arra, hogy választ adjak a, a kérdéseikre. Grazie, signor Primo Ministro. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Wigning képviselő szól hozzá először, ő a mi Euronest parlamenti közgyűlési delegációnak a vezetője, önni a szó. Thank you, Chair. Welcome. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az AFET bizottságban, miniszterelnök úr. Az a tájékoztató, amit adott számunkra fontos. A legfontosabb persze, hogy nagyon nehéz helyzetben van most Örményország aminek jelentős hatása van a gazdasági és a szociális helyzetre is az országban. Néhány témában az ő hazájának nemzetközi támogatásra kell támaszkodnia, mert egyedül az ön hazája nem tudja javítani például a kapcsolatot Iránnal, és ezt nem tudják kontroll alatt tartani az EU és a világ Iránnal kapcsolatos pozícióját, illetve szankciókat önök nem tudják befolyásolni, de hatást gyakorolhatnának egy másik forró témában, talán a legforróbb téma az önök ország számára a hegyi karabaki téma. E tekintetben szeretném megkérdezni az ön véleményét, hogyan magyarázza az előrehaladás hiányát a tárgyalások során? Készen állna-e arra, hogy a tűzszünet fokozódó megszegés ellen föllépjen, amikor a tárgyalások nem haladnak előre, és ez minden konfliktus helyzetre igaz, hogy nem lehet egyoldalúan az egyik felet hibáztatni emiatt. Gondolja azt, hogy Örményország tudna még többet kínálni, be tudná számolni, hogy esetleg valamilyen hibát követtek el mostanáig. A nehéz helyzet ellenére a perspektíva az EU és Örményország közti kapcsolat tekintetében nagyon jó, pozitív. A társadalmi megállapodás segíteni fog önöknek a kapcsolatok javítása érdekében, és remélem, hogy hamarosan meg tudják kezdeni az átfogó szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalását, ami a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat javítani fogja EU és Örményország között. Kérdésem a következő. Ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban milyen a kapcsolatuk Oroszországgal a Vámunió tekintetében? Kapott, kaptak-e valamilyen javaslatot Oroszország részéről a tekintetben, hogy Örményországot bevonnák a Vámunióba? amit EU, Kazasztán, Oroszország, Kazasztán, Belarus tervez, illetve más országoknak is ezt felajánlották. Véleményünk szerint ez ellentmondásos, és a társasi egyezmény aláírásával nem összeegyeztethető. A könnyítés tekintetében látom, hogy néhány bár, bátorító üzenetet kapott Bározóra e tekintetben. Meg kell, hogy mondjam, hogy mi a parlament részéről nagyon is támogatjuk, hogy lehető leghamarabb megkezdődjenek ezek a tárgyalások, és hogy az örmény emberek számára lehetséges legyen az, hogy meglátogassák szabadon az EU-t. Végül az Euronest delegáció, parlamenti delegációnak a vezetője voltam. Köszönöm szépen, hogy Örményországnak konstruktív a hozzáállása e tekintetben, és reméljük, hogy hamarosan, egy, akár egy hónapon belül Örményországot üdvözölhetjük a többi négy országgal együtt a keleti partnerségből, Belarus, kivéve az Euronest közgyűlésben, ami több lehetőséget fog adni az ő hazájának, és a többi keleti partnerségi országnak is, hogy megvédjék az érdekeiket velünk együtt. Úgyhogy az EU biztosítani fogja azt, hogy a figyelem nem fog átállni délre, hiszen nagyon sok olyan probléma van, amiket még kezelnünk kell, és amihez az támogatásunkra szükségük van. Köszönöm. Köszönöm, Vigenén képviselő, Árláki képviselő. Uh, President, Tisztelt elnök úr, üdvözlöm én is az Európai Parlamentben. Megengedi, két rövid kérdést intéznék önhöz. Az első kapcsolódik a uh, Nagorno-Karabakh hegyvidéki problémához, Nagorno-Karabakhoz, ami az uh, ENSZ határozatot illeti a karabachi problémára. A, hogy látja ön? A második, a Metszamori nukleáris atomerőmű. Ez az atomerőmű generálja Örményország államának jelentős részét. Az örményországi földrengés miatt 80 bezárták és kinyitották 93-ban. 2007-ben Örményország beleegyezett abba, hogy lezárja, bezárja ezt az atomerőművet, miután az EU és az USA nagy nyomást gyakorolt rá éveken keresztül. Az EU persze ezt a reaktort a legrégebbinek és legkevésbé megbízhatónak tekinti a szovjet típusú reaktorok közül a legkevésbé biztonságos tehát. Mit tud nekünk erről mondani? Köszönöm. Grazie onorevole Arlacchi. Köszönöm Arlacchi képviselő úr. Su un altro gruppo. Onorevole... Következő frakció, Lunacek képviselő. Tessék. Thank you, President. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében Üdvözöljük itt a zöldek nevében és az AFE bizottságban. Két kérdés van, amelyet én szeretnék foglalkozni. Az egyik, és csatlakoznék Álláki kollégámhoz, ami az atomerőművet illeti, amely Metszamor, amely, ahogy már elhangzott, az egyik legrégebbi, még mindig aktív atomerőmű, és szeretném öntől megtudni, hogy úgy tudom, hogy egy szezmikus törésvonal mentén, vagy azon alapul. Ami a, az atomerőm, a, a nukleáris biztonsági intézések illeti, a japán katasztrofát követően azt hallottuk, hogy a, önök azt mondták, hogy a Metszamor erőmű az biztonságos, ilyen ö, magas fokozatú, a Richter ennyire magas fokozatú földrengés önöknél nem képzelhető ezen a területen, Metzamor korábbi vezérigazgatója óva intett attól, hogy a Jereván közelében található atomerőmű nem annyira védett a, ki a sugárzással szemben, mint azt többen állítják. Szeretném öntől megtudni, hogy 2007-ben vagy 80 ugye úgy döntöttek, hogy egy új atomerőművet kívánnak építeni. Van-e esetleg arról szó, hogy ezt újra gondolnák. Metszamort és esetleg egy új atomerőmű építésén most a japán katasztrófát követően esetleg elgondolkoznak el, mert ha szeizmikus törésvonalon található ez az atomerőmű, nem tudjuk, hogy milyen erős földrengések lehetnek, bekövetkezhet, ezt láttuk, Japánban sem gondoltak erre. A másik kérdésem az lenne, van-e tervük azzal kapcsolatban, energiahatékonyság területén, a megújuló energiák területén, esetleg azokkal fel lehetne váltani az atomerőmű szerepét. Ezek is nagyon fontosak lehetnek önnek. A második kérdés a Karabach hegyvidékkel kapcsolatos, amikor, hadd legyek nagyon őszinte, ön azt hiszem Ebocsán har, harcias retorikára beszélt, és arról, hogy nagyon sok pénzt költ Ebocsán a fegyverkezése. nem vagyok barátja a katonáknak és hadseregeknek. 19%-át teszi ki az önök katonai költségvetése az összköltségvetésnek. Szerintem ez is túlzó azért. Mit gondol erről? Önök, ön azért bocsánat, okolja a problémákért. A politikában, elnézést, hogy őszinte leszek nagyon, egyszerűen nem lehet semmit sem megoldani, állandóan a másokra mutogatunk. Hát ezzel nem jutunk sehova. Mit gondol az ön szemszögéből? Ön, az önök országa mit tudna tenni annak érdekében, hogy a véget vessünk ennek a sakmatnak, ennek két ország közötti kapcsolatban? El tudná képzelni azt, esetleg jó, rak, jó akaratról önök is tehetnének tanúbizottságot. Például a Kabara, Karabak környéki területek felszabadításával, talán jó példával állhatnának elő az utolsó dolog. De nagyon sokan mennek el Örményországból, más országokba. Nem érzik úgy, hogy otthon a jövőjük van. Mit tesz az agyelszívás ellen, hiszen szüksége van rájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kélem kolléga azt után megnézzük az időt, sajnos gyorsan szalad az idő, kellem úr három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetjük Önt. Mert az Európai Unió értekeken alapul, és Örményország a legrégebbi keresztény ország, valóban az értékek kontinuitását képviseli. Épp ezért úgy gondolom önöknek rendkívüli, vagy különös helyzet, vagy helyük van körünkben. Szeretném Euronestben is üdvözölni Örményországot. A Vigenén kollégám is említette. Ezt a kérdésem a jelentésekről szólt, talán említette őket, de reformok, bocsánat, a reformokról van szó. Az Európai Unió kapcsolatban tud nőknek segíteni. A kérdés az, hogy befektetéseket eszközölni Örményországban. Mi a feltételek? Mi a helyzet a személyi jövedelem adóval? A társasági adókkal? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elkelem úr. DAF kolléga, három percben. Elnök úr, Miniszterelnök úr. Mi a történelmi és jelenlegi problémának Törökországgal kapcsolatban mi a lényege? Miről szól ez a probléma? És mondjuk a történelmet, de hálás lennék, ha kortás vagy jelenkori perspektívát kaphatnánk erről a problémás kapcsolatról önök és Törökország között. Gondolja azt, hogy a diaszpora hatása, az örmény diaszpora, amely nagyon a világ minden táján élnek örmények, ez akadályozza-e az önök kormányának és parlamentjének kapacitását arra, hogy javítsanak a kapcsolatokon Törökországgal. És hogy akadályozzák a modernizációt. Néha az a benyomásom, hogy a diaszpora hozzáállása már reakcionárius és mérgezi az egészet. Tehát sokkal nacionalistábbak a diaszpórában élők, mint azok az üzenetek, amelyeket Örményországból kapunk. Köszönöm. Grazie, onorevole Köszönöm, Dáv képviselő úr. Tánó képviselőre szó három perc. Uh, uh, uh, szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, szeretném üdvözölni önt, már találkoztunk. Először is szeretnék gratulálni a kormányok gazdasági programjához, ami látszik a 2008-as súlyos helyzetből való kilábalásban is ennek az eredményei. Természetesen Örményország biztosan szívesen látná, hogyha nem nehéz szomszédok lenne körülvéve, Azerbajdzsán, Irán, Oroszország egy nehéz területén vannak a világnak, de ugyanakkor fontosak számunkra a biztonság szempontjából, geopolitikai stabilitás szempontjából a Kaszpi-tengeri övezetben. A kérdésem igazából az, hogy az EU mit többet tehetne még, hogy segítse önöket? A múltban a jelentéstevő voltam az Európai Szomszédsági Politika tekintetében, és az Európai Bizottsági pénzt a civil társadalmi intézkedésekre kell fordítani, emellett álltam ki a hegyi karabahi területen. Nem volt korrekt, hogy Dél-Oszétia és más területek több pénzt kaptak, ott is befagyott konfliktusok voltak, nem tudtuk, hogy honnan jött a nyomást a bizottság nem megfelelő egyensúlyt alakított ki. A, továbbra is aggályosnak tartom a retorikát Bakú részéről, ott pedig ugye a kőolajpénznek köszönhetően nagyobb a gazdaság. Ahogy Lunasek azt is mondta, önöknél a lakosság alacsony, úgyhogy 19% valószínűleg muszáj ennyit a védelemre, hogy megvédjék az érdekeiket hiszen gazdagabb szomszédok veszik őket, önöket körül, ahol sokszor olyan katonai kijelentéseket tesznek, hogy katonai megoldást kell találni a konfliktusokra. A nemzetközi közösség természetesen nem fogadja el hogy a hegyi karabahi vitát katonai ö, eszközökkel döntsék el, békésen kell megoldani a problémákat. A Minszki csoportra vonatkozik a kérdésem, mit tegye, mit tehetne még Franciaország eleget tesz -e, mint EU tagállam ebben a csoportban, és milyen mértékben a főképviselő mit tehetne még? Nemrég törölt, törölték az EU ö, he, dél-kaukázusi különleges kiküldőtjének a személyét, akinek egy nemzetek fölötti szerepe volt itt a régióban, és a feladata elsősorban az volt, hogy olyan kérdésekkel foglalkozol, mint a hegyi Karabach és Moldova és transznisztiai kérdésekkel is lehet, hogy foglalkozni kell valóban szélesebb körben is jobb gazdasági és politikai integrációra van szüksége a Dél-Kaukázusnak, és a vitákat, főleg a hegyi karabahi kérdés meg kell oldani. Hogyha se, nem történik semmi, hogyha befagyott konfliktus, katonai konfliktussá válnak, akkor mi a nyugaton is ennek a szenvedő felei leszünk hiszen a szállítási folyosók megszakadnak, és rengeteg bevándorló fog érkezni. Hogyan lehetne mindezeket megelőzni? Grazie, onorevole Tannok. Köszönöm, Tannok képviselő úr. Kirillov képviselője a szó, három perc. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, nagyon szépen köszönöm őszinte megjegyzéseit, a helyzet, a valóság leírását, hát ami a konfliktusokat illeti az a kapcsolatban is. Én nem. egyetértek önnel, miután ilyen sok idő eltelt, 20 évről beszélünk, a hegyi Karabakkal kapcsolatos sakmat helyzet 20 éve áll fenn, és nem történt semmi. És ugye azt mondta, hogy változások és bátor lépések szükségesek. Ez a helyzet nem fogadható el, nem tartható fenn úgy, ahogy van ma. Mindkét oldalon vannak áldozatok. Engem letöbbentettem, hogy egy 9 éves egy azeri kilenc éves kisfiút orlövészek lelőttek. De ez a helyzet ez nem maradhat fenn így. Természetesen igaz az, említette, aktívabb szervet kell váljon az Európai Unió. Úgy tűnik, hogy eddig nem tudtunk teljesíteni. <clears throat> Az élev, én véleményem az, hogy most már kellene valamit letenünk az asztalra. Amit Lone csak az, hogy mondott, az a kapcsolatban, ha Egyetért, ugye, a jó akaratról akkor lehetne mm, tanúbizonságot szerezni, hogyha hegyi Karabak környékén néhány területet felszabadítanak. Én ezt nem hivatalosan megvitattam már néhány politikus társával. Nyilván kellenek biztosítékok, mert azt gondolják, hogy akkor azért bocsán felülkerekedik. Eléggé elképzelhető szerintem, vagy megvalósítható, az önök érdekét is szolgálná, hogy kérje az Európai Unió és a nemzetközi közösség még Or- Oroszország segítségét is békefenntartók személyében, formájában. Mi történt az elmúlt mit is, mit tudod, egy hetem Medvegyev mit is tett? Észrevettem, az azért és az örmény elnök mint a kicsit pozitívabban nyilatkozott volna. Mm, azt szeretné, hogy az Európai Unió segíteni a régió békés fejlődését. Mindenkinek elemi érdeke fűződik ehhez. Köszönöm, Kirillov képviselő úr. Szelefranka képviselő, három perc. Gracias, señor presidente. Eh, señor primer ministro. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, a néppárti frakció nevében szeretném üdvözölni itt körünkben a külügyi bizottságban. Itten jelenléte remélhetőleg nem az utolsó alkalom a találkozásra, és reméljük, hogy számos kapcsolatnak az elejét jelenti, amelyek lehetőséget adnak a dialógusra, a konstruktív reakcióra, a kihívások esetén, amelyekkel mind a ketten szemben állunk. Itt most nem csak erre a fontos grémiumra gondolok, tehát az Európai Parlament Külügyi Bizottságára, hanem más fórumokra is, mint például a plenáris ülésre, de más régióbeli országokhoz fűződő kapcsolatokra is. Azt szeretném tudni, miniszterelnök úr, hogy mi fog történni véleménye szerint a parlamenti választások során, amelyek legközelebb önöknél. Hogy látja ezt a folyamatot? A legutóbbi választások előtt voltak konfliktusok, és úgy gondolom, hogy mindannyi érdekelt érdekét szolgálja, hogy a választások átláthatóan legyenek lefolytatva, és az urnákba adott szavazatok tényleg a választók valós akaratát fejezzék ki. Azt szeretném tudni, hogy hogyan közelítik meg ezeket a választásokat. Egyik kollégám szólt itt, az örmény szorványnak, a külföldön élő szorványnak a jelentőségéről is. Nem tudom, hogy a külföldön élő örményeknek is megvan-e a lehetőségük arra, hogy részt vegyenek ezeken a választásokon. Ugye itt nagyon sok emberről beszélünk, és nyilvánvalóan súlyjuk lenne egy ilyen választások során. Egy további kérdés, mit vár az Európai Unióval kötendő társulási megállapodástól, és ez a megállapodás mennyiben nyújtana segítséget nem csak ha olyan fontos szempontokról van szó, amiről Kellen úr beszélt, tehát azokról az értékekről, amelyek mindannyiunk, amelyek az összes társulási megalapodásba belekerülnek, hanem olyan szempontokra is gondolok, mint a nehéz gazdasági helyzet 2008-ban. Erről is szólt már egy kollégám. Tehát azt szeretném tudni, hogy a hegyi karabakbeli fejlemények most milyenek, van-e kapcsolata a másik félel ezzel kapcsolatban, és az Európai Unió mennyiben tudna itt többet segíteni, és elősegíteni ezáltal a békés tárgyalásos megoldásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm Szala Franka képviselő úr. Kukan képviselő három perc. Thank you very much. Köszönöm szépen. Őszintét üzlöm Önt itt, miniszterelnök úr, és üdvözlöm az Ön delegációjának tagjait is. Nagyra értékeljük az Ön előadását, azt, ahogyan saját országára tekint, nagyon is földhöz ragadt és racionális leírást adott. A kollégák igazából minden fontos kérdést feltettek, kimerítették a kérdések készlettárát. Ha megengedi, néhány gondolatot újra fogalmaznék. Amikor más régiókról beszélünk a világon, Európában mi mindig kiemeljük, hogy mennyire fontos a regionális együttműködés. Az önök régiójának helyzete kicsit más. után nem könnyű kapcsolatok alakultak ki, két oldal kapcsolatok más országokkal. Én Szeretném meghallani Andrew Duff kolléga kérdésére adott válaszát a Törökországgal kapcsolatos mm, problémákat, hogy mik a mai török örmény feszültség okai, és hogy hogyan lehetne javítani a Törökországgal való viszonyukon, amely nagyon is jó lehetne önöknek az ön külpolitikájuk és külpolitikai együttműködésük szempontjából és egyáltalán el lehet -e képzelni a, a regionális együttműködést az ön régiójában? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kukan képviselő úr. Utolsó hozzászóló, Weigel képviselő, három perc. Grazie, Presidente. It is my pleasure. Köszönöm, elnök úr. Számomra is nagy öröm, miniszterelnök úr, hogy itt fogadtuk Önt ma, és gratulálok az erőfeszítésekért, amelyeket az Önök hazája tesz a gazdasági és politikai bírósági rendszer reformja tekintetében. Nemrég voltam Bakuban, és részt vettem egy konferencián, a nem, nem kormányzási kérdésekkel foglalkozott a konferencia, a Európai Bizottság szervezte, és a nem szervezetek képviseltették magukat az ön hazájából is. Nagyon baráti volt a párbeszéd, és vállalták, hogy az azerbajdzsáni kollégákkal is baráti párbeszédet folytatnak. Ennek alapján úgy gondolhatom, úgy gondolom, fölteltem önnek a, azt a kérdést, hiszen a többi kérdést már lefették a kollégáim. Nem gondolja úgy, hogy hogy több erőfeszítést kéne tenniük az balzsáni párbeszédben, politikai szinten, emberi szinten, a civil társadalom szintjén is. Ez segítené a retorika megváltoztatását és a probléma kezelését. Bakuban sok vádat hallottam az önök hazája ellen, hasonló támadásokat hallottam, mint amiket ön mondott katonai félelemről és egyebekről szóltak ezek a vádaskodások. A bakui partnereim nagyon határozottan azt mondták, hogy nem támogatják a katonai megoldást. A katonai megoldás nem megoldás. A következő kérdésem lenne, gondolja-e, hogy lehetséges, hogy mi az Európai Unió részéről aktívabb szerepet játszunk ebben a párbeszédben? Az a benyomásom, hogy a Minszki csoport nem elég. Egyszerűen 15 év óta nem teljesít, friss vérre van szüksége, új ötletekre van szüksége. És azzal zárom le, néha az az érzésem, hogy a nagyon bonyolult regionális helyzetben, amit ön elmondott, amit a kollégák is bemutattak, az az érzésem, hogy a kis országok gyakran áldozatai a nagyobbak érdekének, a partnerek és a szövetségesek érdekeinek, és ez sokszor veszélyes. Úgyhogy talán önöknek sem kéne csak egy fontos országtól függenie, amelyik megígérte, hogy segítséget nyújt, ha a konfrontációra kerül a sor. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Vágel képviselő úr, és most átadom a szót a válaszadásra egészen a rendelkezésünkre álló idő végéig. Miniszterelnök úrnak tessék. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. kérdések megállapításokat és értékítéleteket is tartalmaztak. 12 percemben, ami rendelkezésem áll, igyekszem megválaszolni a kérdéseket, csoportosítom őket. Az első kérdés csoport a Karabach-hegyi problémát övezte, és azt az érzést fogalmaztam meg, hogy, ugyanok segíteni szeretnének nekünk a probléma megoldásában hogy meg tudjuk oldani ezt a Karabach-hegyi problémát, inkább előbb, mint utóbb. Szívből köszönöm segítő készségüket, hogy önök úgy tudnak nekünk segíteni a probléma megoldásában, hogy tud az EU segíteni? Az Európai Parlament hogy tud segíteni? Ezt is kérdezték. Ha van konfliktus, akkor két félnek kell, két fél másként látja a probléma megoldását is persze és le kell ülniük egy tárgyalóasztal köré, és meg kell állapodniuk. Ha a két fél már leül tárgyalni, és úgy gondolják, hogy a problémát nem lehet az asztal körül megoldani, hanem a tárgyalóasztalon kívül, hát akkor senki nem segített ennek a két félnek, ha nem tudnak leülni egy asztalhoz. Ez egy nagyon fontos alapelv, a Karabahegyi konfliktus megoldásában, de talán egyetértenek, a békés megoldás az egyetlen járható út, és ha ezzel egyetértenek, hát akkor azt válaszolom önöknek, az a kapcsolatban, hogy az EU mit tehet, na a következőt gondolom. Az EU-nak világos jelzést kell adnia a tárgyaló feleknek. Ha egyetlen egy fél próbáljon megoldani a problémát, méghozzá erővel, hatalommal, akkor a nemzetközi közösség a legszigorúbb intézkedéseket, szankciókat vezetnék be azon fél ellen. Ha a nemzetközi közösség ilyen világos üzenetet fogalmaz meg, megállapítva, hogy a békés megoldás az egyetlen megoldás, akkor azt hiszem, így tudnának igazán segíteni nekünk, ha így járnának el. Az erőfeszítések, a Minsk csoport és az EBESZ erőfeszítései és az OSA, Oroszország, Franciaország munkája a Minszki csoporton belül azt hiszem megfelelő alapot hoztak létre a hegyi Karabach probléma megoldására, békés megoldására. A kompromisszum alapú megoldások szerintünk valóban alapját képezhetik további tárgyalásoknak. Egyetértek azzal az állítással, hogy tehát még egyszer a nemzetközi közösségnek világos üzenetet kell megfogalmaznia, el kell mondani, hogy a katonai megoldás nem megoldás, ha így járunk el, akkor a két fél csökkenthetné katonai kiadásait, de ami az egyik felet illeti, ha az egyik fél úgy gondolja, úgy látja, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy katonai megoldást kíván alkalmazni, és sok pénzt ad ki erre, akkor nyilvánvalóan a tárgyalások nem lesznek sikeresek. Ez az első pont a kapcsolatos válaszom. A második kérdés, az EU hogyan segíthet bennünket ebben? Ha a felek másként látják a konfliktus megoldását, ez azt jelenti, hogy a felek másként látják azt, hogy mi igazságos és mi helyes. Az igazságos, a helyes, ezek értékítélethez kapcsolódó melléknevek. Ezen kijelentésemmel csatlakozni szeretnék egy második kérdéshez, amely az EU támogatását illeti a régióbeli béke fenntartását illetően. Említettem beszédeben, hogy a békét legjobban úgy lehet támogatni, ha támogatják azt, hogy legyen egy közös értékeket képviselő platform. Ha ilyen értékeket meg tudunk határozni, egy ilyen érték alapú platformot létre tudunk hozni, akkor egyszerűbb lesz megalapodásra jutni minden konfliktusos kérdésben. Ebből a szempontból azt látom, hogy csak egy megoldás van, méghozzá az, hogy Azerbajdzsán, Grúzia, Törökország és Örményország mind azt állította, hogy nekik, nekünk az európai integráció nagyon fontos, nagyon lényeges, az EU alapját képező értékek nagyon fontosak, mindnégy, minden négy ország reformokat hajt végre, amelyek a reformok, tehát az EU-hoz vezetnek bennünket. Nyilván van itt valami súlyos probléma. A kinyilatkoztatott értékek nagyon eltérnek a jelenlegi valóságtól. Nagyon nagy a szakadék a valóság és a kinyilatkoztatott értékek között. Ebből a szemszögből közös értékek platformjának létrehozása szerintem a legjobb megoldás, amivel az EU integrációs vezető ambiciózus célokat tudunk meghatározni. A régióbeli országoknak szükségük van az EU támogatására. Ez a támogatás, ennek a támogatásnak az kell legyen a célja, hogy elősegítik országaink reformpotenciáját. Ha sikeresek vagyunk az európai integráció területén, ha sikerül az európai értékeket a gyakorlatba átültetni, akkor azt hiszem a konfliktus megoldása is kézenfekvő lesz mert eh, ha ugyanabból az értékből indulunk ki, ugyanúgy látjuk majd a problémát. A harmadik kérdés, amelyet többen felvetettek, az a következő, hogy hogyan viszonyulunk az atomerőműhöz. Tehát arról, hogy bezárnánk a régét és építenénk egy újat. Kiváltképpen a japán katasztrófa fényében nyilvánvalóan ez a téma előtébe került. Nagyon sok országban, ahol van atomerőmű, és heves viták övezik az atomerőművek kérdését sok országban. Természetesen mi is napirendre tűztük ezt a kérdést, és arról gondolkozunk, hogy hogyan lehetne a mi atomerőművünk biztonságát elősegíteni. Jelenleg együttműködünk a nemzetközi cégekkel, ügynökségekkel, pontosabban amelyek az energiabiztonsággal foglalkoznak, ez az együttműködés nagyon is nyitott és átlátható, világos intézkedéseket kívánunk bevezetni a biztonság elősegítés érdekében. Kapunk támogatást az EU-tól is, itt tudjuk az atomerőműveink biztonságát garantálni. Köszönöm szépen az EU-nak ezt a támogatását, és biztosíthatom önöket afelől, hogy mint minden országban, országban is, megfontoljuk, fontolóra vesszük az atomerőműhöz kapcsolódó, a Metszamóri erőműhöz tartozó, kapcsolódó biztonsági kérdéseket. Egy másik kérdés, Örményország, Törökország viszonya. Nagyon is szeretnénk azt, ha Törökország el tudna jutni Európába, és azt szeretnénk, ha egy demokratikus, fejlett ország lenne, több ország, amely a piaci szabályokat követi és az európai értékeket is tiszteletben tartja, hiszen ez hozzájárulna a régió biztonságához. És kellemesebb légkört teremtene Örményország fejlődése számára is. Az elmúlt 20 évben változatlan volt politikánk ebben a tekintetben. Készen állunk arra, bármilyen előfeltétel nélkül is, hogy diplomáciai kapcsolatokat alakítsunk ki Törökországgal. A modern szomszédokra jellemző kapcsolatot kívánunk ápolni. A legjobb példa erre az a bátor kezdeményezés volt, hogy lementünk Svájcba, és aláírtuk a jegyzőkönyveket. Arményország elnöke kijelentette, hogy ratifikálni képesek, készek vagyunk a jegyzőkönyvben az Örmény bíróság közé tett egy pozitív véleményt a jegyzőkönyvekről. Sajnálatos módon nagy nyomást láttunk nehezedni Törökországra. Törökország még mindig nem kész normalizálni Örményországgal a kapcsolatot előfeltételek nélkül. a kérdés kapcsolódik az örmény diaszporához. Az örmény nép szerves része. Hiba azt gondolni, hogy egy része ennek a nemzetnek a nemzet másik részével szemben állhat. Ez a megközelítés veszélyes és semmilyen siker nem fogja koronázni. Olyan nagyon sok nemzetnek van él a világon szerte diaszporája. A nemzethez való tartozás azt jelenti, hogy ugyanazokat az értékeket képviseljük. Ez azt jelenti, hogy nem lehet éket tenni a kettő közé, ez veszélyes lenne. Azonban az örmény nemzeten belül van sokféleség, és a vélemények sokfélesége rendben van. A diaszpóra beli örmények véleménye is eltérhet egymástól. Normalizálni kell a török viszonyokat. Örményországon belül sincs egyetértés ezzel kapcsolatban. Az egyik koalíciós partnerünket elveszítettük, éppen emiatt, mert másként láttuk a török viszony rendezését. Örményországon belül nem jutottak egyetértésre, azzal kapcsolatban, hogy úgy gondolják, hogy alá kell írnunk ezt a jegyzőkönyvet. És hogy ratifikáljuk a jegyzőkönyveket. nem arról van szó, hogy ez ellenzi a diaszpora, és Örményország megtámogatja, az örmény nemzeten belül vannak nézeteltérések a török viszonyok kapcsolatban. Másrésztről kapcsolatunk stratégiai partnerünkkel Oroszországgal. Nagyon fontos szerepet játszik Örményországban hogyha van katonai jelenlét Örményország területén, orosz katonai jelenlét, és tudatos, a racionális döntés az önményköztesek részéről. Mert a mi régióban, amely súlyos kérdésekkel néz szembe, vannak megoldatlan katonai problémáink a szomszédainkkal, és ugye van katonai és gazdasági potenciál. Mi Örményország kicsi ország vagyunk, és az embereink, a népünk fizikai biztonságát is garantálni kell. Ezek az emberek túlélték a tömegmészállást, a népírtást, akik tudatalattiukban úgy gondolják, hogy a fizikai biztonság nagyon fontos, amikor ah, szükség van arra, akkor nem lesz már szükség arra, hogy ilyen mértékben vonatossanak fel csapatokat. Ez akkor fog megkövetkezni, amikor a geopolitikai kockázatok csökkenni fognak a régióban. A geopolitikai kockázatok csökkentése a demokratikus reformok útján képzelhető el. És ha ezen a területen érünk el, akkor a régió előnyére válik majd, a bizalom légkörében élhetünk, az, hogy vannak fegyveres erők, most hát ezekre nem lesz majd szükség, ami a valóniót életi. Oroszország, Kazaksztán, Fehér Oroszország. napirendet üzték ezt a témát más fákbeli államokkal, Örményországgal is ezt a kérdést már felvetették, ami úgy gondoljuk, Örményország tagja a vto nak Jogalkotásunkba beépítettünk minden olyan normát és szabályt, amely a VTO megállapodásból eredeztethető. Oroszország is szeretne csatlakozni a vto hoz és az elmúlt években nagyon sok mindent megtett Oroszország ennek érdekében nincs, tapaszt, nincs nemzetközi tapasztalat arról, hogy a kapcsolatban, Olyan ország, amely nem határos a vámuniózhat az ország, általában nem kerül be a vám unióban. Reméletileg ez, és sem gyakorlatilag sem valósítható meg. A vámunió Oroszország, Fehérország és Kazakszán között, ez olyas valami, aminek Arményország nem lehet tagja, ha csak nem Grúzia csatlakozna. Azt hiszem, hogy egy realisztikusabb forgatókönyv az úgy néz neki, hogy mi megpróbálunk az európai integráció irányába elmozdulni. Politikai célunk ma azon a reményen alapul, hogy létrehozható az EU-val a szabadkereskedelmi térség, is, ebben az irányban teszünk erőfeszítéseket a reformok végrehajtásában. Ami arra az Euronestet illeti, egy másik kérdés, amit szintén említette, a következőt gondoljuk erről. Részt vettünk, és részt is fogunk venni ebben a folyamatban. Ez egy fontos folyamat. Mert látjuk, hogy nagyon fontos politikai platform van kialakulóban, amelyben a parlamentek tagjai vitathatnak meg közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. További ösztönzést jelent ez, és továbbra is mindent megteszünk a struktúra sikere érdekében. Nagyon sok probléma van még Örményországban. A korfontosság üzenet, amelyet szeretem volna önöknek elmondani, az a következő. Korábban egy kérdést tettek fel a választásokról, mert a parlamenti választásokat fogunk egy év múlva tartani, garantálnunk kell, hogy a választásokat a legjobb európai szabványok betartásával tartjuk meg. Azt gondolom, hogy a legjobb válaszom erre a kérdés a következő lenne. Fel kell gyorsítani a reform folyamatainkat, amelyeket az óval közösen hajtunk végre. Annak érdekében, hogy demokratikusabb országunk legyen, annak érdekében, hogy a jogalkotás támogass elő, segítse elő a piacgazdaságot. Mielőbb bevezetjük ezeket a reformokat, annál nagyobb lesz a belénk és a kormányunkba vetett bizalom. Ez lesz a legjobb védő eszköz. Ezzel nyitottabb, átláthatóbb, igazságosabb választásokat tudunk majd tartani jövőre, és megfelelünk majd a nemzetközi szabványoknak. Kedves kollégák, Sajnálatos módon minden időmet felhasználtam, amelyet kaptam, és eh, még egyszer szeretném kifejezni hálámat önöknek azért, hogy aktívan részt vettek, és köszönöm a kérdéseiket is. Bene, grazie, signor Primo Ministro. Köszönöm, miniszterelnök úr. A kollégáktól nagyon sok kérdést kapott, és nagyon pozitív volt az ön fogadtatása az ön jelenlétét nagy őszintesség jellemezte, és teljes körű tájékoztatás. Azt kívánjuk, hogy az érzékeny és nagyon fontos munkáját a mi parlamentünk támogatásával is arra, hogy ösztönözzük önt, hogy minél többet tessen. Tehát azt kívánjuk, hogy az emberi jogi területeken és minden más területen is sikerüljön előrelépnie. Bízunk benne, hogy a következő találkozón további pozitív lépésekről tud majd beszámolni. Még egyszer köszönet, és üdvözlöm, találkozunk legközelebb, remélem nem túl soká. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. 5 percre felfüggesztem az ülést és utána fogadjuk Füle biztos urat. Dear colleague, Kedves kollégák, sit down. Kérem foglaljanak helyet. We have to begin our work. Folytatunk el a munkánkat. Biztos úr, hagyományunk a szívem. Ön mindig akkor van jelen állunk, amikor az európai külpolitikában fontos aspektusok merülnek föl, méghozzá az ön által vállalt feladatok területén mindig is nagy, nagyon tiszteltelmi munkánkat, ezt köszönjük, és most folytatjuk onnan a párbeszédet, ahol nemrég abba hagytuk. Ma be fog mutatni a főképviselő elnök helyettese közös nyilatkozatát, ami a partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a délmetőtelen térséggel címet viseli, a múlt héten adták ki. A szakbizottságunk, ahogy mindenki tudja, követi, nagy érdeklődéssel követi a szomszédsági politika felülvizsgálatát. Aktívan részt veszünk ebben ma délelőtt. Kettő állásfoglalást fogad, fogadtunk el ezzel kapcsolatban. Az egyik a déli dimenzióval foglalkozik, a másik a partnerség keleti dimenziójával. És ezek a dokumentumok is hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos, fontosak ezek a témák a külkapcsolataink tekintetében és specifikus kritériumokat is meghatároznak a előreadott helyzet odaítélésére vonatkozóan. Elmondom önnek, de hát bizonyára már tájékozódott erről, hogy a mi szakbizottságunk úgy döntött, hogy felállít egy monitorozó csoportot a dél-mediterrán helyzettel kapcsolatban. Ennek a célja, hogy ismertek egy ügycsön, értékelje a helyzetet, és az összes Európai Uniós lépést kövesse és értékelje. Ezeknél az országoknál, kivéve néhány az el, elmúlt hetekben fölmerült néhány kivételt, minden esetre ezek az országok általánosságban a demokratikus útra léptek. Nem szeretnék mást hozzáfűzni az ön nagyon fontos illetékessége tekintetében, és Szokás szerint öntől várjuk, hogy hasznos információval járuljon hozzá a munkánkhoz. Öné a szó, ha 10-15 percre tudja szorítani a hozzáfűzni valóját, a mondani valóját, azt megköszönöm. Na, persze, inkább 15, mint 10. Thank you very much. Uh, uh... Köszönöm szépen, elnök úr köszönöm a lehetőséget, és nagy érdeklődéssel várom a párbeszédet és az intenzív kapcsolatot a e, Dél-Mediterrán területre felállított monitorozott csoporttal, amit ön említett. Elnök úr, tisztelt képviselők! Február 28-án voltam itt utoljára, és már akkor is e, bizonyos események Észak-Afrikában és a világ más területén történelmi méretűek. Megbeszéltük, hogy az Európai Uniónak hogyan kell üdvözölnie, mennyire aktívan kell üdvözölni ezeket a változásokat. Hozzájárulhatnak a régióban élők jobb életéhez és az emberi jogok fokozottabb tiszteletben tartásához, valamint a pluralizmus alapjogok tiszteletben hatásához, amelyek mindrendkívül fontosak a mi számunkra. Azóta több esemény történt. Az az offenzív az offenzív események viszont azt bizonyítják, hogy nem feltétlenül a demokratikus átalakításról van szó. A demokrácia felépítéséhez időre van szükség. Ez persze most is igaz. A mélyreható demokratikus változások, amelyeket a régióban az emberek várnak, egyik napra a másikra nem fognak megfordulni, meg, megvalósulni. És mi is tudjuk, hogy folyamatosan kell ezekért harcolni, de ezzel nem lehet indokolni a reformok késleltetését és lelassítását. Az üzenet egyértelmű, itt az ideje, hogy a munka megkezdődjön, és ha megkezdődik a munka, azt fel kell gyorsítani. Ebben a kontextusban a bizottság és a főképviselő a múlt héten elfogadott egy közös közleményt amelyben terveket állítunk föl a dél-mediterrán partnerség felülvizsgálata tekintetében új partnerség felépítése céljával, hogy támogassuk a változásokat. A közlemény felállítja és megállapítja az eddig tett lépéseket, a rendelkezésre álló eszközöket, amelyekkel azonnal választ lehet adni a folyamatos eseményekre, illetve amivel támogatni lehet a tunéziai átalakulást, és meg lehet előzni az e, humanitárius válságot Líbiában és Líbia körül. Ezen túl a közlemény azt is tartalmazza, hogy hogyan tudunk egy újfajta partnerség felé elmozdulni, aminek az alapja egy ösztönző megközelítés, politikai, gazdasági, szociális reformok értékelése a régió országaiban. Tovább fogunk dolgozni három irányban. Először is támogatjuk a demokratikus átalakulást és az intézményépítést. Második, a civil társadalmat, támogatjuk, ösztönözzük az emberek közötti kapcsolatokat a fokozott mobilitáson keresztül, és harmadsorban támogatjuk az inkluzív, fenntartható gazdasági növekedést. A közlemény kifejezi azt a hitünket, hogy itt az ideje a minőségi lépésnek az Európai Unió és a déli partnerek között, amely korrekt átalakulást támogat a demokrácia útján. Az új megközelítést közösen kell vállalni, közösen kell vállalni a demokratikus értékeket, az emberi jogokat, a jogállamiságot és a szociális igazságot. Az Európai Unió demokratikus, demokrácián alapuló partnerséget kínál. Különösen azt tervezünk, hogy többet teszünk a feltörekvő civil társadalom támogatására, amely az emberi jogok védelméhez és a demokrácia építéséhez, valamint a jókormányzáshoz hozzá tud járulni. Ez egy olyan terület, ahol meg kell próbálnunk maximalizálni a támogatásunkat, a segítségünket, amelyeket a tagállamok rövid távon biztosítani tudnak azért, hogy felépüljön a demokratikus platform politikai pártok, szakszervezetek és társulások, szövetségek tekintetében is. Három fontos szakpolitikai irányt határoztunk meg. Az első, javítani kell a mobilitást. Ez egy régi igénye a partnereinknek, és ez marad a középpontjában annak, hogy ahogy mi bizonyítani tudjuk, hogy mi új időszakot akarunk indítani a kapcsolatainkban. Megfelelő mobilitási mechanizmusokra van szükség, minden, amit tenni kívánunk diákcsere, szabadkereskedelem, egyetemi együttműködés, elméleti szakemberek együttműködése, civil társadalmi kapcsolatok, szakképzés, stb. Második, piaci hozzáférés. Az északi partnereink összesen körülbelül 200 millió fiatal fogyasztót jelentenek, amelyek a befektetés, export és a munkahelyteremtés szempontjából is lehetőségeket biztosítanak. Viszont a lehetőség akkor fog csak valóságra válni, hogyha megengedjük, hogy exportálják, amit termelnek. Ez explicit módon nem szerepel a közleményben, de a rendkívüli március 11-i Európai Tanács ezt megerősítette. Erre majd megfelelő időben vissza kell, hogy térjünk a pénzügyi támogatás. A közleményben lépcsőzetes megközelítés szerepel, a fejezetekben, a négyes fejezetben kell ezzel foglalkoznunk, és ezt követően meg kell néznünk a tartalékokat és a rugalmasági eszközöket. A parlament és a tanács már dolgozik azon, hogy biztosítsák, hogy az Európai Beruházási Bank gyorsan növelni tudja a dél-mediterrán területeken a befolyását. Tudjuk, hogy időre lesz szükség ahhoz, hogy a partnereink igényei teljes mértékben fel tudjuk térképezni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a közlemény sokkal távolabbra mutat, mint ez a három iránymutatás. Ahogy az utolsó alkalommal is említettem, amikor erről az kezdeményezésről beszéltünk, Barozó elnök úr minden biztos felkelt arra, hogy gondolják végig, mit lehetne tenni a megfelelő portfóliókon belül ebben a tekintetben. És büszke vagyok arra, hogy bejelenthetem, hogy a közlemény csapatmunka eredményem. 25 konkrét intézkedést és kezdeményezést tartalmaz ez a közlemény, amelyeket meg akarunk valósítani a régióban. Ez lefed, lefedi a szociális párbeszédet, a vidékfejlesztést, finanszírozási támogatás, tengerjogi szakpolitika, légügyi kérdések, Európai Unió dél-mediterrán energiaközösség felállítása. A tanácsot felhívtuk arra, hogy két ajánlást vegyenek komolyan, amelyek már régóta előttük vannak. Az egyik a rendelet megreformálása azért, hogy a korábbi évekből megmaradt alapokat föl lehessen használni, át lehessen vinni a következő évre az Euró-Mediterrán befektetés és partnerségi területen, amelyre sokat több támogatásra van szükség a befektetésekhez, az innovációhoz. A második ahhoz, hogy új eredet szabályokat állítsunk föl, ez hozzá fog járulni a régió gazdasági integrációhoz. A 25 intézkedés között és kezdeményezések között azok, amelyek a külpolitikához és a támogatási eszközökhöz kapcsolódnak, például a 2011 230 konkrét régiós programunkra is vonatkoznak ezek, illetve egy civil társadalmi szomszédsági eszköz felállítása is itt szerepel. Ahogy néhány héttel ezelőtt mondtam, most fordulat következett be a kapcsolatokban, Szükségünk van az önök támogatásra, a támogatására ahhoz, hogy konkrét intézkedések megvalósulhassanak. A parlament képviselők eh, egyedileg és kollektívan is nem csak azért eh, szükségesek, hogy a politikai pártok szintjén hozzájáruljanak eh, a partner országaink fejlődéséhez, hanem azért is szükségünk van a támogatásukra, hogy megmagyarázzuk a kormányoknak és a közvéleménynek, mindenki a saját országában, hogy miért szükségesek ezek az intézkedések, és mennyiben lesznek mások, mennyiben fogják jobban alakítani az új partnerségi kapcsolatainkat a régióban. A tunéziai, egyiptomi átalakulások és a régióban az átalakulások saját utat járnak, saját sebességgel általános megoldás nem létezik, és nem szabad ezt megpróbálni előírni, a kötelezővé tenni a számukra. Emberek vezetik ezeket a folyamatokat. Minden ország más, ezért minden ország specifikus differenciált figyelmet fog kapni. Kész kell, hogy álljunk arra, hogy fontos forrásokat, technikai és pénzügyi forrásokat a rendelkezésükre bocsátsunk, és a átalakulása kapcsolatos tapasztalatunkat is a rendelkezésükre bocsássuk, méghozzá differenciált megközelítéssel. A megközelítést a következő közleményünkben is követni fogjuk, amikor legközelebb meg nyilatkozatot állítunk össze a partnerségi politikáról. A elmúlt évben már megkezdtük a felülvizsgálatot. Természetesen a közleményben a javaslatok minden partnerünkre, minden szomszédunkra érvényes lesz, és kiegyensúlyozott módon keleti és déli partnerekre is érvényesek lesznek. Továbbra is ezt a kiegyensúlyozott figyelmet biztosítjuk az összes partnerország számára, és biztosítani fogjuk, hogy a partnereink számára megfelelő személyre szabott megközelítést alkalmazunk, nem a földrajzon alapuló módon, hanem a partnerek vállalásai alapján, és a reformok ambíciai szintjének megfelelően. Szeretném azt is említeni, hogy kicsit több időt adunk magunknak, hogy a szomszédsági politikai eszköz kialakítását hosszabb alatt, és a felülvizsgálatát hosszabb alatt végezzük el, és figyelnünk kell arra is, hogy a elmúlt hetekben vállaltakat a gyakorlatban hogyan hajtjuk végre. Nagyon fontos következtetéseket, tanulságokat is le kell, hogy vonjuk az elmúlt események alapján a keleti partnerség tekintetében. Most úgy tervezzük, hogy májusban fogjuk ezt kiadni. Emlékezni fognak arra, hogy eredetileg április 30-át említettem. Így a parlamentnek is több ideje lesz arra, hogy végig gondolja a legutóbbi fejleményeket, és hogy hangsúlyoznám, hogy folyamatosan kell nyomon követni ezeket az eseményeket, és gondolkodni kell azon, hogy a események hogyan tükröződjenek a partnerekkel kialakított kapcsolatainkban. Mielőtt lezárom a bevezetőmet, néhány percet szeretnék szentelni a mediterrán területnek is, országonként. Tunézia. Az átmeneti kormány pozitív lépéseket tett. A politikai pártok biztosítják a szabad társulást jogot, a szabad véleménynyilvánítást, és választásokat írtak ki az új parlament felállítására. Az Európai Unió üdvözli ezeket a lépéseket, és biztosítja a támogatását. Korai támogatást biztosítottunk a demokratikus átalakuláshoz, beleértve a választások előkészületeit a civil társadalmat támogatjuk, és a jogállamiságot és támogatni fogjuk a tunézi gazdaságot is. Egyiptom. Folyamatos kapcsolatban vagyunk az átmeneti hatóságokkal. A főképviselő, Kati Ashton, később majd be tud számolni önöknek az eheti kairói látogatásáról, ahol másokkal együtt lehetősége volt arra, hogy találkozzon az új miniszterelnökkel és külügyminiszterrel. Ezek az eszmecserék lehetővé teszik, hogy inkluzív és széles támogatást kapó kormány alakulhasson ki. Forrásokat kell mobilizálni azért, hogy támogassuk a demokratikus reformokat Egyiptomban. Nem akarunk előírni eredményeket vagy megoldásokat, de készen állunk arra, hogy amit Egyiptom készen áll, arra támogatást adjunk és hajlandók vagyunk intenzifikálni a támogatásunkat az egyiptomi civil társadalom tekintetében. Más országokban is, például a marokkai királyságban alkotmányi reformot jelentettek be, és ezt a szavazásra fogják bocsátani. Intenzív reformokat jelentettek be, Jordán király is ilyen reformokat jelentett be. Az Európai Unió várja a ezen lépések végrehajtását, amelyek a demokratikus átalakulás, demokratikus reformok felgyorsulásához fognak vezetni mindkét országban. Libya. Természetesen jelentős az eltérés ezen ország esetében, de egyetértünk bizonyára abban, hogy a libiai népnek is ugyanazt a lehetőséget biztosítani kell, hogy meghatározhassák a jövőjüket, ahogy Tunéziában és Egyiptomban ez történik. Március 11-én az Európai Tanács egyetemi állásfoglalást tett közé Libiával kapcsolatban. Koherensek fogunk maradni ezzel a politikai iránymutatással és mi is keresjük a szoros koordinációs lehetőséget a kulcsfontosságú szereplőkkel, az ENSZ keretei között, és hasonlóan az Arab Liga és az Afrikai Unión belül is. Felvettük már a kapcsolatokat azért, hogy az Európai Tanács javaslatait követve Líbiáról egy közös csúcsülést szervezünk. Az Európai, az Európai Unió a humanitárius támogatások területén is vállalásokat tesz a libiai határ mentén és a országon belül is. A tagállamok 71 millió eurót mobilizáltak már, és további támogatásról is gondolkodnak. Mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk, hogy gyorsan lehessen repatriálni a harmadik országbeli állampolgárokat, akik az egyiptomi és tunéziai határon várakoznak. Jelentős erőfeszítések történtek már arra, hogy nő, ugyanakkor az evakuációs kapacitás nem felel még meg, és alatta marad a kivándorlási szándékoknak. A katonai helyzet is aggályos, és a Katafi re rezsim érdekében mozdult el a helyzet. Az ENSZ biztonsági tanácsában történt már a döntés, de ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió ne lenne aktív. Az Európai Tanács egyértelműen azt jelezte, hogy Katafinak föl kell hagynia a hatalom gyakorlásával. Ennek a libiai politikánkra következményei lesznek. Fontos föntartani és nyitva tartani a kommunikációs csatornákat. Ugyanakkor meg kell néznünk azt is, hogy hogyan lehet több nyomást gyakorolni a jelenlegi rezsimre, és végig kell gondolni, hogy a következő hónapokban milyen lehetséges szenáriók alakulhatnak ki a tanács, további korlátozó intézkedésekről tárgyal a Katafi rezsim ellen. Ennek célja például a rezsim rendelkezésre álló források csökkentése. Ezeknek az opcióknak néhány EU társaságra, EU cégre is negatív hatása lesz, de muszáj, hogy konzisztensek legyünk az Európai Tanácsi döntéssel. Azt is végig kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk intenzíve párbeszédet kialakítani a libiai ellenzékkel. Végül az Európai Unió most vizsgálja felül azokat az opciókat, biztonság és védelmi intézkedések tekintetében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, történelmi kihívások előtt állunk. Az európai intézményeknek hatalmas felelőssége van hogy ezt a lehetőséget kihasználja. Biztos vagyok benne, hogy a parlament együttműködésére számíthatok, azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy az Európai Unió megfelelő szakpolitikákat alkalmaz, megerősíti a meglévő eszközöket, és így ad választ a kívásokra. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. 14-en kértek szót, fél óránk van azért, hogy a biztos úr is választathasson. Ezért muszáj korlátoznom a felszólalási időt. Pancéri úr az első felszólaló. A Megreb országok delegációjának az elnöke. Kérem, hogy két percben szólaljon föl. Remélem kevesebb lesz. A biztos urat szeretném eh, biztosítani arról, hogyha Oscar díjat adhatnánk ki, akkor a mi bizottságunk részéről kapná meg az első díjat. A komplex fellépésre gondolok. A bizottság és a tanács részéről is néhány órával ezelőtt beszéltünk ezekről a témákról. Konkrétan erről van szó. Az a benyomásom, hogy most azok a témák, amelyekről döntünk igazából, talán csak Tunéziára alkalmazhatóak, hiszen Tunézia megfelelően álló hozzá az átalakítási folyamathoz. És két ajánlom vannak Egyiptom tekintetében. Nem tudom, hogy milyen eredménye lesz a néhány nap múlva a szervezet népszavazásnak. Lehet, hogy negatív lesz az eredmény az elvárásokhoz képest, úgyhogy újra változik a helyzet. A Líbia pedig katasztrofális. Tehetetlenek vagyunk, és Európa jelentéktelen szerepet játszik. Az aggályom nem csak az, hogy elveszítjük a hitelességünket nemzetközi szinten, hanem az, hogy kialakulhat egy olyan elképzelést, hogy a KTHF válik sok más, tag, sok más állam számára a referenciaponttá. Algériára és Szíriára gondolok, két olyan ország, amely nem az Arab Liga célját, céljai támogatta, és örülnek Katafi előrenyomulásának. Vannak olyan kockázatok. Az első kockázat, hogy a észak-afrikai civil társadalom számára csalódást okozunk, ez súlyos probléma. A második kockázat, hogy csalódást okozunk az európai közvélemény előtt is, hiszen azt látják, hogy a szavaink nem felelnek meg a tényeknek. Ez súlyos probléma lesz. A kezdeményezések fontosak a dél és mediterrán területeken, amelyeket ön említett. Fennáll a kockázata, hogy elveszítik a politikai súlyokat. Például az az elképzelés, amiről most a bizottság tárgyal, hogy intelligens feltételekhez lehessen kötni ezeket a beavatkozásokat. Egyszerűen lehet, hogy nem találjuk meg ezekhez a kontaktpartnereket. Köszönöm, Páncieri képviselő úr. Franka úr, kettő perc. Señor presidente, eh, señor comisario, gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönetet mondok azért önnek, mint mindig, hogy ellátogatott hozzánk, és támogatott, tá, tájékoztatott minket ezzel a közleménnyel kapcsolatban, és bemutatta a rövidtávú, illetve a hosszútávú intézkedéseket is. Itt partnerséget terveznek a jólét és a demokrácia támogatására és a régóban elkövetett hibák kiavítására. Ez egy érdekes kezdeményezés, amit bemutatott, például hogyan lehetne a civil társadalom mobilitását növelni, és hogyan lehetne például az Európai Befektetési Bankot is bevonni ebbe a tevékenységbe megpróbálják itt a kereskedelmet lépésről lépésre kölcsönösen liberalizálni. Nyilvánvalóan azonban a segítségnek feltételeik kell, hogy legyenek, például a demokrácia és jóléti partnerség és jóléti partnerség keretében feltételeket kell támasztani annak érdekében, hogy jól alakulnak a dolgok. Két dolgot szeretnék még kérdezni. Először is meg kell vizsgálni a finanszírozás kérdését. Szeretném tudni, hogy hogy néz ki a stratégiai tartalékoknak a felhasználásaik, milyen irányba indulnak el. Egy második kérdésem pedig az, hogy ugyebár a bizottság egy politikai intézmény, és beszélt itt a tanácssal való egyeztetésről is, két tagállam egy határozati javaslatot nyújtott be az ENSZ biztonsági tanácsában, és az Euró, ezt tehát az Európai Tanács két tagja tette. Nem kellene a, itt ezzel kapcsolatban döntést hozni, ugyanis lehetséges, hogy 48 órán belül a felkelők megtámadják Bengázit, és már túlhaldott lesz ez a határozat. Köszönöm szépen. Franca Onorevole De Kaiser, che sostituisce il capo... Köszönöm szépen, Szala Franka úr, de Kaiser asszony. Monsieur le commissaire, euh, bon, euh, comme... Köszönöm szépen, biztos úr, ahogy kollégáim, én is örülök euh, ennek a közleménynek a bizottság részéről. Örülök annak, amikor azt hallom, hogy a demokrácia valóban minden nép célkitűzése, aspirációja, a civil társadalom, a, a lakosság számára nagyon fontos a demokrácia, és valóban elő kell segíteni a demokráciát és az inkluzív fejlesztést. De amikor valóban, ugye Szalafranka, Szalafranka kollégám készített jelentést erről, alapvetően ez nem egy forradalom. Alapvetően a demokrácia, a civil társadalom, az inkluzív gazdaság, ez részét képezte azoknak a megállapodásoknak, amelyeket kötöttünk ezen országokkal. Nekünk ez magától értetődő volt. Ez volt a, um, a mi Európánkról kialakított kép. Hát ami nem sikerült, az az a megvalósítása. Ön néhány új aspektus is bevezetett persze be a programba, talán megkívánják erősíteni ezeket, de alapvetően, alapvetően Önök a hibákat szeretnék kijavítani. Ki, igazából arról van szó, én engem azt értem, hogy ki követte a hibákat és hol. Ebben a kommunikében, ahogy alkalmazni fogják ennek, örülök, nem bírálom önöket. Vannak-e olyan mechanizmusok, amelyek segítségével ezeket a hibákat ellenőrizni kell? Valóban nagyon jó, persze sokat beszélni, de mi van, hogyha ezek a beszédeket nem követik tettek? Lesznek-e olyan értékelési mechanizmusok, amelyek be, bevonják az Európai Parlamentet ezek végrehajtásába. Ezek mérhető eszközöke. Hányszor mondtuk, mielőtt indítv, állásfoglalás indítványt ö, fogalmaztunk meg Tunéziával kapcsolatban, hányszor hittuk fel a figyelmet, hányszor voltak változások. Én új ellenőrzési mechanizmusok mellett szólok. A politikáink koherenciája össze kellene hangolni a beszédet a tettekkel. Azt hiszem, hogy alapvetően így sok hibát lehetne elkerülni. Líbiával kapcsolatban, hát én örülök annak, hogy nem szégyellem magam, hogy európai vagyok. Hvala lepa, gospod predsednik. Várgál képviselő, kettő perc. Tisztelt biztos úr, a dél-mediterrán térséggel kapcsolatban ma ez az első ülésünk az újabb eseményeket követően, de remélem, hogy az önök pozitív szándékainak is köszönhetően a jövőben sokszor fogunk beszélni erről, és sokszor el fog jönni ön hozzánk, hogy a parlamentben eszmecseret folytassunk ezekről a témákról. A önbeszéde a libiai forradalmároknak szánt requiemnek tűnt a számomra, hiszen ők mindent feláldoznak, mindent kockáztatnak a változtatásokért. De véleményem szerint többet kell, hogy tegyünk. Ma sok felhívást hallottunk ebben a teremben, nem szabad magukra hagynunk a libiaikat, mint ahogy Európa például a magyarokat 56-ban magára hagyta, és ahogy magára hagyta a spanyolokat, a spanyol forrádalmakat a 30-as években. Nem tehetünk sokat jelenleg, de úgy gondolom, hogy egy biztonságos zóna elképzelése, vagy egy biztonságos terület gondolata az ellenő a forradalmárok a Katafi rezsim elleni felkelő kezében lévő átok ellenőrző terület, biztonságos területé alakítása, talán így tehetünk valamit. Egy biztonságos zóna persze nem pozitív azok számára, akik nincsenek ott. Minden esetre a, a nyugati országokban elkövetünk hibákat e tekintetben. Úgy gondolom, hogy ez az az elképzelés, amit érdemes tovább gondolni a következő napokban. Talán ezt valóban meg lehet valósítani a külügyi politikánk keretei között. Még egy dolog. Nagyon odafigyelünk olyan országokra, amelyeket ma nem is említettünk. Nem, például Bahreinben rendkívül események történtek itt a napokban, és üdvözöltük a líbiai demonstrációt. Amikor pénzügyi támogatásokat tervezünk, és Európai Uniós döntéseket hozunk. Hát ki fogja kifizetni azt a kárt, ami ezekben a régiókban majd kialakul. Biztos úr, gratulálok az első nyilatkozatához, amelyet hozzánk intézett ezzel nagyon is nehéz problémával kapcsolatban a dél-mediterrán térséget illető segítségét mi a delegációm, az ECR, mi támogatjuk az világ és Észak-Afrika demokratizálódását. Nem csak az igazságos választásokról van szó, a tunéziai átmeneti kormány, a választási bizottság nem volt hajlandó két iszlamista pártot regisztrálni, mert azt mondták, hogy alkotmány ellenesek. Valóban a nem muzulmán és homoszexuális kisebbséggel és nőkkel szemben ez a két iszlamista párt megkülönböztetést alkalmazott, és nagyon helyes, hogy az ilyen szeparatista gondolatokat képviselők nem mm, indulhatnak a választásokon. Én régóta említettem, hogy egy mini marsal tervet dolgozunk ki Líbia és Tunézia számára, hiszem érdemes befektetni a déli szomszédainkban. Tudom, hogy kicsit ellentmondásos a válasz a polgárnőnk szemszögéből. Valóban meg kell egyeztet, meg kell értetni az emberekkel ezt. Például ugye kicsit át kell csoportosítani a keleti országokból, a déli országokból. De remélem, hogy ezzel a befektetéssel meg tudjuk állítani a bevándorlók végtelen áramát. Tunéziában például az külföldi tőke sokkal nagyobb szerepet játszik most már létokosban nem játszik akkor szerepet, és pénzügyi válság alakul ki, ha nem segítünk közép és rövid távon, az átmeneti időszakban. Ami médiát illeti, aggódom nagyon, mert eh, egy ilyen Gaddafi és pszichopata fiai, eh, az elmebeteg Gaddafi és pszichopata fiai eh, ebben az országban bármire képesek, biztonsági rémálom Nyugat-Európában, az EU-ban ez a helyzet, és Remélem, hogy a befagyasztott pénzek valóban az reményektől függetlenül félre lesznek téve ezek az összegek, mert azt mondják, hogy most miért védjük meg a kurdokat, a koszovóiakat, a libiai embereket, miért nem mentjük meg ettől a, az önkényúrtól, ettől a tirannosztól. Flőt asszony kettő percre. Köszönöm szépen. Nagy örömmel olvastam a bizottság nyilatkozatát, de ez az Európai Unió döntését megelezően történt, amikor a libiai demokratákat magukra hagytak. Ha ma megnézem ezt, hát őszintén valóban az embernek felforra az agya, mert azt gondolom, hogy az unió fellépése nagyon fontos a demokratákkal szemben. Ma a mai helyzet kicsit, hát nehéz elmondani, hogy valóban segítjük őket itt az EU részéről, valóban kiállunk a demokraták mellett, um, legalábbis a külügyi szolgálat, a bizottság, nem tudom, hogy tudja, milyen súlyos következményei vannak annak, hogy magukra hagytuk e, a líbiai felkelőket. Az egész régió programját illetve nagyon fontos, hogy a demokratikus folyamatokat fenntartsuk, mert különben szörnyűséges következményekkel jár mindez. A második dolog, Líbiában vannak 8 millió ember van, aki menekült státusz kapott a Tripoli ENSZ menekültügyi hivatal részéről. A legtöbb egy kis részének sikerült elhagyni az országot, de nem tudnak visszamenni saját országukba. Ezen emberek számára, aki a leg, ami a legészszerűbbnek tűnik, ez az, hogy találjunk olyan országokat, ezek az emberek letelepedhetnek. Az Európai Unió nem tudja persze ezt reklámozni, ha ő, ő maga, az EU nem ajánlja fel ilyen szolgálatait. Ezt a témát pénteken napirendre tűzték? Hát nem hiszem, és szerintem katasztrofális hatása van a dél-mediterrán térség népeit, illető demokrácia kapcsán. Honorevole Countis, due minuti. Konti kolléga két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Füle úr, nagyon sajnálom, de azt gondolom, hogy ön nem értette meg, hogy a mai napig tett Európai Bizottság intézkedések és közlemények nem felelnek meg a valóságnak. Hogyha megnézzük, ami az Európai Politikai Unió terén történik, és ami a földközi tengeri térséggel kapcsolatban történik. Ön nem foglalkozott, nem szólt az Európai Unió érintett országokkal való kapcsolatáról. Én átolvastam az, a közleményben említett intézkedéseket, amik ezeket az országokat érintik, és a következőt érzem. A legutóbbi időkig az Európai Unió együtt működött ezekkel a diktátorokkal, sőt támogatta őket. Éppen ezért az Európai Unió tulajdonképpen szintén felelős a ma már a kialakult helyzetért, és felelős azért, hogy ezek a diktátorok most most még mindig egyes országban működhetnek. Most egyszerűen csak nézzük kívülről a történéseket, és hagyjuk a dolgok történjenek a maguk útján. Nem látom a struktúrát az önök cselekvésében, Füle úr, és az a benyomásom, hogy ez az elhibázott politika, ami ezt a régiót érinti, most sem kerül kiavításra. Következőt szeretném még hozzáfűzni. Tény, hogy ezek a nyilatkozatok nem csak diktatúrákra vonatkoznak, amelyek évtizedeken keresztül állnak, álltak fenn, hanem bizonyos gazdasági kérdésekre és az emberek életére is vonatkoznak. Az emberek egy jobb gazdasági jövőben reménykednek, és általában egy jobb jövőben reménykednek, azonban a mi intézkedéseink nem ebbe az irányba mutatnak. Utolsó pontként pedig azt mondanám, hogy nem vállalnak önök felelősséget azokért a reakciókért sem, amikkel válaszolunk ezekre a diktatúrákra. Nem követeljük azt, hogy eltávolítsák ezeket az embereket a hivatalukból, és a főképviselő gyakorlatilag csak hallgatott, miközben csak Sárközi elnök úr vállalt itt különböző kezdeményezést elnök. Köszönöm szépen, most minden frakció szólt már, most pedig a további hozzászólók következnek egy perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kisebb megfigyelésemről szeretnék beszámolni önöknek, és valószínűleg mindannyian egyetértenek majd abban, hogy a demok demokráciával és a civil társadalommal kapcsolatos munkában fontos a partnerség. Azonban a partnerségi megállapodásokon kívül meg kell határoznunk azokat a kritériumokat, eh, illetve meg kell jobban jelenítenünk a kritériumainkat és az elkötelezettségünket a nyilvánosság előtt. Először is az egyes országokkal kapcsolatban különböző megközelítést kell alkalmaznunk. Nem tudom, hogy a közeljövőben van-e szándékuk arra vonatkozóan, hogy olyan projekteket indítsanak, amelyek, amelyek jobb partnerségre futnak majd ki ezekkel az országokkal. A bizottságnak a közleménye különböző hibákról beszél, de nem kínál semmilyen megoldást a térség számára. Köszönöm szépen. Un minut. Bréda úr. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Biztos, hogy nagyon jó az ön dokumentuma, de nem éri egy nem ér egy fittinget sem, ha kudarcot vallunk Libia kapcsán. Üzenem Aston asszonynak, menjen csak tényfeltáró missziókra, a világ túlsóvér, és maradjon is ott, ha nem tudunk úgy eljárni, hogy a Kadafi rezsim ne gyilkolja, ne mészárolja le a bengázi embereket. Akikkel találkoztunk Bengáziban, azokkal az arcokat ne felejtsük el. Pár hónapja úgy jártunk. Említette a cégeket, az EU cégeket, amelyek állítólag félnek attól, hogy a források befagyasztása hat rájuk mi úgy gondoljuk, a közönség az hogy ez az oka annak, hogy nem lépünk fel. Ezért mm, vagy mm, némán tűrjük, hogy Szaudarábia lerohanja Bahrányt. És miért van az, hogy Mubarak pénzeit miért nem fogyasztatok be? Egy delegáció Egyiptomban megy, és erre is kérek választ. Ha megengedi, szeretném kiemelni Ellen Flotre és Thaler kollégának és a parlamenti kollégáimnak szeretném elmondani, hogy ők ezek az emberekkel kapcsolatba hoztak minket, akik a demokráciáit küzdenek a világnak ebben a részében. A parlament nagyon fontos szerepet játszott, és a bizottság, hát tessenek már élni ezzel a lehetőséggel, amit mi előkészítettünk. Milan Mon egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, úgy gondolom, hogy jó a bizottság politikának az új orientációja, ezt becsülöm, és a közleményt nagyon jónak tartom, jól lehet megjegyzendő, hogy az abban felvázolt perspektíva az még mozgásban van, változásban, és a forradalmi erőket támogatja. Például elgondolkoznak arról, hogy a partnerségi keretekben milyen előrelépést lehet tenni. Ön különösen a kereskedelmet emelte ki prioritásként, nyilvánvalóan a kereskedelem terén növelni lehet az együttműködést a földközi tengeri térségben, de az Európai Unió beruházásait ezekben az országokban is támogatni kell. És hát aztán itt vannak a pénzügyi pénzügyi áramlások, ebben a múlt héten Strasbourgban elfogadtunk egy jelentést mezőgazdasággal és nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban. Voltak itt különböző panaszos hangok, akik, amelyeket ugye azok hangoztattak, akik végül a, a számlát kifizetik Nyilvánvalóan mindig az ipart és a szolgáltatást részesítjük előnyben, és a mezőgazdaságnak kell aztán a számlát fizetnie. Vannak minimális követelmények a környezetvédelem, az egészségvédelem területén, ezeket teljesíteniük kell a mezőgazdaságban. Tehát azt szeretném látni, hogy itt azonos szinten kezelik a mezőgazdaságot ezekben a kapcsolatokban. Kirillov úr, egy percben. Biztos úr, röviden támogatom önt általában, a javaslatait már mint. Szeretném kiegészíteni kollégáim aggájait. Azt szeretném kérni, hogy tessék már reagálni egy nagyon is realista forgatókönyvre. Néhány napon belül Kadhafi erői elérik Bengázét, amely a demokratikus ellenzék bástyája, főbástyája. Mit fog tenni? Vér fog folyni. Vér fog elárasztani ezt a régiót. Európai és amerikai hadihajók vannak a nemzetközi felségvizeken, Bengázi partvidékén állomásoznak. Politikusonként mit, mondom ne, mit mondunk nekik? Két lehetőség van. Az egyik, hogy beavatkozunk, és megmentjük ezeket az embereket. Most no fly ide vagy oda, nem erről van szó. A másik, tessék, azt mondjuk, hogy szaladjanak el, fussanak el, ne nézzék azt, hogy mi történik ott. Súlyos dolog lenne mindenki számára csak tényleg végignézni Köszönöm a Kirillov kolléga, most pedig Ungoriánó kolléga egy perc. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, február 16-án Franciaország és Spanyolország, Szlovénia, Görögország, Ciprus, Maltától aláírt levél uh, került Lady Ashtonhoz. Azt uh, írtuk ebben, hogy az észak hogy a kelet túl van finanszírozva, a dél alul van finanszírozva. Úgy gondoltuk, hogy délen több pénzt kell rendelkezésre bocsátani a kelet kárára. Ez három okból nem elfogadható, mert eh, nem megfelelő statisztikákon alapul. Ez egy katasztrofális üzenet a kelet felé, és nagyon is eh, egészségtelen eh, ellentétet gerjeszt dél és kelet között. Mi az ön véleménye erről a kezdeményezésről és ennek hatásáról a szomszédsági politikára? Eh, grazie onorevole Ungheriano. Conclude il dibattito l'onorevole Lockbiller con un minuto di tempo di parola. Grazie. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Megbeszéltük az Emberi Jogi Bizottságban is a közleményének a legfőbb vonásait, és bizonyos kérdésekre még nem találtunk választ. Egyik például az a kérdés, hogy mi a helyzet az Eritreából és Szomáliából érkező menekültekkel. Itt már csütörtökön követelték azt, hogy az Európai Uniónak törekednie kell, illetve segítenie kell az evakuálásnál. A másik kérdés, hogy az önök programjában szerepel a Frontex feladatainak leírása. Az a kérdés, hogy ebben a helyzetben csak a határokat védik, vagy segíteni is tudnak-e? Ma a Financial Times-ban az szerepelt, hogy Olaszország megtagadta hogy például libiai menekülteket szállító hajót befogadjon. Éppen ezzel az lenne a kérdésem önhöz, hogy mit tudnak önök tenni annak érdekében, hogy a polgárháború által sújtott régiókból érkező menekülteket befogadjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lochpichler asszony. Négy percünk van még hátra, mielőtt lejár az időkeretünk talán egy negyed órával tovább tartjuk az ülést, és akkor aztán van biztos úrnak elég ideje, hogy minden kérdésre kitérjen. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy végighallgattak. Köszönöm szépen a véleményüket, a kérdéseiket. Szerintem helyes azt elmondani, amit látunk délen, történelmi dimenziójú eseménysorozat, és el kell mondani, hogy az Európai Unióban ez hogy is csapódik le. A tagállamok fővárosában, Brüsszelben, a bizottságban, a tanácsban, ebben a házban. Nos, remélem, hogy hasonló lesz a hatása most több kérdés hangzott el, mm, általánosabban válaszolnék, mielőtt rátérnénk a konkrét kérdésekre. Azt gondolom, hogy jobb, jó lenne, jobb lenne megkérdezni Catherine Ashton asszonyt. Nyilván megérték, hogy én jó magam a közösségi megközelítését vagyok felelős, együtt érzek illetve nagyon szimpatikusak az önök megjegyzéseit az ilyen körmények között. Azt hiszem, hogy nehéz nekem eh, így eh, eljárnom. De tudják azt is, hogy nem riadok vissza attól, hogy minden lehetőséget megragadjak arra, <clears throat> egy ilyen korlátozó kontextusban. Mielőtt politikai preferenciákat határoznék meg, Ezeket a kérdéseket átfogó módon kell kezelni. A jelentés, amelyet ma bemutattam, a jövőbe mutat. És én szeretek a jövőbe nézni, mutatni. Tettem már megjegyzés korábban is, és ma is az a kapcsolatban, hogy mi a helyzet azzal, hogy itt és ott kisebb kompromisszumokat kötünk, és egy kicsit rövid távú a megközelítésünk, erről már szóltam, de <clears throat> az önök támogatásával, és valóban partnerségi megállapodást szeretnék kötni a tisztelt házzal és az Európai Bizottsággal, és most szeretnénk helyesen cselekedni. Amit fontos megérteni az az, hogy ezzel a kommunikével a mediterrán térségről, csak a könnyű kérdésekre találtuk meg a válaszokat. Azokat a kérdéseket válaszoltuk meg, hogy az Európai Unió mire kész, és meddig hajlandó elmenni. Nos, a déli szomszédság esetében azok az országok, amelyek már a demokratikus útra ráléptek, és az átmeneti folyamatokat megkezdték, Nos hát ezek könnyű kérdések voltak, a vonatkozók nehéz kérdések. Mi legyen azokkal az országokkal, amelyek csak elkezdtek egy kicsit játszadozni a reformokkal? Mit teszünk azokkal az országokkal, akik nem reagálnak a régióban megvetkezett változásokra? És szerintem fontos mindenki számára megérteni, hogy a ma elfogadandó jelentés, hogy kommuniké nem elszigetelten kerül elfogadásra van egy állandó európai szomszédsági felülvizsgálati folyamat, amely megfelelő válaszokkal kell ellásson a nehéz kérdések esetében is minket. És ahol remélhetőleg nem fogunk visszariadni attól, hogy megválaszoljuk a nehéz kérdéseket. Ezt már említettem ebben a bizottságban többször is, nem csak egyszer a végső játéka, mint a déli, mint a keleti országoknak, a végső cél, ez a komplex megközelítés nagyon fontos, amely felkínálja az eszközöket és a stratégiákat is. Milyen mechanizmus lesz, amely garantálja, hogy ez működik? Hát egy dolog az én elkötelezettségem a bizottság, azon a bizottsága felé. A másik elem az egész bizottság elkötelezettsége a szomszédsági politika mellett. Ezt említette a főképviselőasszony, illetve bárózó elnök úr is. Második csapata a szomszédsági politika köré épül. És örülök annak, hogy a bizottság politikája nem csak az én kezemben van, több biztos kollégám is foglalkozik a szomszédsági politikával hatás körében. Először fordul elő a poszt-Lisszaboni érában, hogy lehetőségünk van arra, hogy a pénzünket oda helyezzük, ahol az érdekeink vannak nincs nincsen versengés, nincsen rivalizáció. Ugye nem úgy van, hogy a közösség van az egyik oldalon, a közös biztonság és külpolitika a másik oldalon, hanem valóban az Európai Külügyi Szolgálatot, a DEFCO-t és a bizottság többi, vagy további szolgálatait is megbíztuk az, hogy napi szinten interaktív konzultációkat folytassanak, hogy garantálhassuk azt, hogy értékeink és érdekeink valóban találkozzanak ebben az új politikában. Ma a biztos kollégáimat és a bizottság elnökét arra kérem, hogy figyeljenek oda ennek a kommunikének, amelyet március 8-án fogadtunk el, figyeljük meg a 25 konkrét intézkedése kapcsolatban egy follow-up, tehát ilyen utó munkálatok is várhatóak. Pávirati stílusban kell meghatározni, hogy milyen ütemtervet képzelünk el ezen 25 intézkedés megvalósítására. Egy másik dolgot is említettem, azt kértem a bizos, bizottságtól, hogy hozzunk létre egy ilyen irányító bizottságot, amely garantálja, hogy a 25 eszköz valóban végrehajtásra kerül, méghozzá koordinált módon. Ez az irányító hat, ebben az irányító hatóságban lesz az elkász részéről is képviselő, és a bizottság részéről is természetesen. Már ma fontos és szükséges folyamatot vezettünk be, amely egy ideig folytatódni fog, megnézzük a nemzeti indikatív programokat. Minden szomszédunknál megnézzük. Délen kezdtük, megnézzük majd a keleti országokat. Ami a technikai segítségünk társaság a pénzügyi támogatást illeti, ahol azt mondjuk, hogy szeretnénk ezt megvalósítani, és <clears throat> Tehát részt kell venni az önök által választandó keretben vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy átláthatóságot garantálunk, bizalmat élvezünk majd, és hogy valóban azt tesszük, amit mondunk. Um, On, some of the uh, uh, of the honourable member Néhány kérdéssel kapcsolatban. Szelefránka kolléga például, <clears throat> ami a finanszírozás felvizsgálatot illeti. ami az alapok távú felhasználását illeti, <clears throat> a nemzeti indikatív programokon kívül nem, kis, nem kevés pénzről van szó, hanem 4 milliárd euróról van szó 2011 és 2013 között az egész régió esetére. Megnézzük a négyes fejezetet is, nem a tartalékokat keresünk, nem van, nincs itt vagy ott pénz, ami felhasználásra vár, de megnézzük a jelenlegi programokat, összevetjük őket az szomszédaink igényeivel, és kérdéseket teszünk fel. Erre a pénzre több szükségünk van ott, ahol most csücsül ez a pénz, vagy vagy pedig eh, használjunk fel a szomszédsági politikánkban. Szerintem egy kicsit korai még az idő, hogy ezt a kérdést eh, fel tudjuk eh, tenni, még a nagyságrendekről sem tudunk egyelőre szólni a pénzösszeg jelentős, amiről szó van, illetve van egy negyedik forrás is. A nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködünk, és innovatív megoldásokat keresünk. Például a blending mechanizmust szeretném említeni hogyan lehet jobban felhasználni a szomszédsági beruházási eszközt, amint a felülvizsgálati tehát mint felülvizsgáljuk ezt az átalakulási folyamatot, az első dolog, amit tenni fogok, fel fogom önökkel venni a kapcsolatot, tájékoztatom önöket arról, hogy milyen pénzről van szó. De Kaiser asszonynak egy fontos kérdése volt a mechanizmusról. Megpróbáltam megválaszolni. Nos, három módon lehet garantálni, hogy működik. Hogy működjön legközelebb. Mindannyian ezen elgondolkozunk. Nem csak mi, brüsszeli bürokraták, hanem a tagállamok is fontolóra veszik ezt. És remélem, hogy a sok, amelyeket most látunk, ez a hullám a valódi politikából, Remélem, hogy a helyes szavakat helyes tettek követik majd. Van elképzelésünk, hogy hogy kell helyesen tenni. Az önök tisztelt fontos szerepet játszik. Azt hiszem, hogy ez kétségen felüláll. Flott asszony, Többek között azt kérdezte, ugye menekültek csoportja, akik különleges státuszt kaptak. Én nem voltam jelen a pénteki európai tanácsülésen. Múlt héten a bizottságban ezt a kérdést a biztosok figyelmébe ajánlották egyik kollégám Georgiova biztos asszony megígérte, hogy felkeresi a tagállamokat és megoldást talál arra, hogy minél több ember sorsán enyhíteni tud. Gondolom azt gondolják, hogy jelenleg nem vagyok híve annak, hogy keletről átcsoportosítsuk a pénzeket délre de azt gondolom, hogy már megértik azt, hogy én vagyok az, aki azt szeretném, ha oda menne a pénz, ahol az események zajlanak, a reform folyamatok. Az igazi, valódi, demokratikus átmenet. Nos, nagyon fontos a déli változások tükröződése a keleti partnereinkben. Remélem, hogy a keleti partnereink a lehető legjobban élnek a rendelkezésükre álló pénzeszközökkel. Az emberi jogi kérdések, ez az egyik utolsó kérdés volt, nagyon fontosak. És eh, kollégáimnak jeleztem, hogy kész vagyok sőt hát nagyon hajlandó vagyok arra, hogy az Emberi Jogi Bizottság elé járuljak, felveszem velük a kapcsolatot, hogy kiemeljem, hogy mennyire fontosnak tartom az emberi jogi aspektust ebben az egészben. Elnök úr, itt abban is hagyom. Magnifico. <clears throat> non solo preciso, ma anche conciso. Davvero. Köszönjük szépen, kitűnő, nem csak precíz, hanem rövid válasz, válaszokat is kaptunk. Úgy gondolom, hogy azon biztosok közé tartozik, akik a leggyakrabban látogatnak el hozzánk, és a leghatékonyabban használják fel az időkeretet. Nagyon kényes témákról ejtettünk szót, Éppen ezért természetesen nem lehetséges mindenkinek a kíváncsiságát kielégíteni, és mindenkinek a kérdésére választ adni, de úgy gondolom, hogy ez a találkozó mindenképpen pozitívan végződött, ahogy a múltban is, és remélem, hogy a jövőben is így lesz ez. Minden jót kívánunk önnek, és sok sikert a munkája során, illetve a hozzánk fűződő kapcsolatai keretében. Remélem, hogy megfelelő kezdeményező gondolatokat kapott tőlünk is. Mindenképpen fordulhat hozzánk, hogyha segítségre van szüksége az intézményi felelősségeinek felvállalása során. Most pedig berekeztem az ülést. Március 22-én 9 órakor találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen!